Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Mindenki meg fogja találni mindjárt a helyét. Köszönöm. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és csendesedjen el, és akkor elkezdhetjük az első napi rendi ponttal, ami a napi rend elfogadása. Javaslom, hogy fogadjuk el a napi rend tervezetet a jelenlegi formájában. Egyetlen egy ponttal kell foglalkoznunk. Hogyha nincs ellenvetésük, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük, és folytatjuk munkánkat. a napirend szerint azért ültünk most össze, hogy az Európai Parlament szeptember 9-i állásfoglalását követő eseményeket áttekintsük. Ugye a romák helyzetéről van szó Európában. Az Európai Bizottság testületének három kiváló tagja van E, körünkben. Tisztelettel üdvözöljük Vivian Reding alelnökasszonyt, aki az alapvető e, jogok és az igazságügyek tárcájáért felelős e, Malmström asszonyt, a belügyek biztosát, és Andor biztos urat, a szociálpolitika felelősét. A foglalkoztatási szakbizottság is részt vesz ezen az ülésen a foglalkoztatási szakbizottság elnök asszonya, és itt van mellettem Beresz asszony, önt is szeretettel üdvözlöm. és a bevezetőben szeretnék emlékeztetni rá, hogy szeptember 13-án az elnöki értekezlet úgy döntött, hogy a LIBE szakbizottságban follow-upot kell biztosítani a szeptember 9-i állásfoglalásnak a romák európai helyzetéről. E, rendkívüli ülésen tesszük ezt meg, a három biztos jelenlétében, illetve a romákkal foglalkozó Task Force részvételével. Üdvözöljük a Foglalkoztatás és Szociális Ügyi Szakbizottság tagjait, az 50-es szabály szerint csatlakoztak ők most a Libe szakbizottság munkájához romák integrációjával eh, járóka eh, kolléganő foglalkozik, ő készít erről jelentést. Az alapvető jogok ügynöksége a kezetektől nyomon követi a kérdést, és több eh, tanulmányt is készített, ami mindenkinek a rendelkezésére áll. Üdvözöljük az alapvető jogi ügynökség e, igazgatója Jerome úr Örülök, hogy ön is el tudott jönni. Az Európai Tanács hamarosan foglalkozni fog ezzel a témával. Több kezdeményezést is terveznek egy magas szintű konferenciát az EU támogatások roma ügyre való felhasználásáról a Bukarestben október 12-én és 13-án például illetve egy magas szintű roma ügyi konferenciát szervez az Európa Tanács október 20-ára Strasbourgba. Ez is jelzi, hogy milyen életbevágó fontosságú az Európai Unió számára ez a kérdés. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése után, illetve az alapjogi kárta jogi a kötelezővé jövő vállása után. A három biztos fogjuk meghallgatni most. Először Redding asszonynak adom meg a szót, őt követi majd Marström asszony, végül pedig Andor úr. De már most jelzem, hogy megnyitjuk majd a vitát, lehetőség lesz hozzászólni. Gondolom, hogy sok képviselőtársam kíván majd hozzászólni. Ugye a módszer, a munkamódszer az szokott lenni, amikor biztosokat kérdezünk meg, hogy először a koordinátorok tesznek fel kérdéseket első körben, aztán ezt követően a frakciók szószólói kapnak szót, és ezt követően kapnak, kap a többi képviselő szót a második kör kezdetekor lezárjuk a hozzászólók listáját. Két és fél óra áll rendelkezésünkre, fél hétig. Azt javaslom, hogy minden képviselő, aki hozzá kíván szólni, jelezze ezt az elnökségnek hogy felállíthassuk a listát, és a második körnél le is zárhassuk azt már. Igen, látom, látom, hát előre gondoltuk, nem volt nehéz kitalálni, hogy ez egy élő vita lesz. Pervans szeretne hozzászólni? Akkor először Pervans Benesznek adom meg a szót. Köz, Köszönöm, elnök úr. Az a, a Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság tagjainak, akik eljöttek meghívásunkra rögtön a bizottságban ma délelőtt lezajlott vita után, hogy erről beszámoljanak, nagyon érdekli ez az Európai Parlamentet. A Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Szakbizottság tagjai is nagyon érdeklődnek e, közös téma iránt, a romák helyzete a diszkrimináció tilalma szempontjából is fontos, illetve a társadalmi kirekesztés és a szegénység szempontjából is. Így kettős mandátumot érzünk relevánsnak ma e, e, vita kapcsán, és nagyon érdekel bennünket, hogy a bizottság mit fog mondani. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében ennyit akartam csak mondani bevezetőképpen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Beres asszony, most pedig a bizottság alelnöké Reding asszonyé a szó. Biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök úr amint korábban a hónap elején bejelentésre került a bizot, az Európai Bizottság most elemzi a franciaországi fejleményeket, és megvizsgálta a romák átfog, helyzetét átfogóan, csak úgy, mint az európai jogot a szabad mozgás vonatkozásában. Andor László, jó magam és Cecilia Malmström megvitattuk ezt a témát, és a következő következtetésekre jutottunk. Először is valamennyi állampolgárnak joga van a szabad mozgáshoz, ez egy alapelv és egy alapjog az Európai Unióban. A bizottság feladata, mint a szerződések őrei, őrének a feladata, hogy ezt minden államban ellenőrzi, hogy ezt végrehajtják. A tagállamok ugyanakkor jogosultak, és meg kell hozniuk azokat az intézkedéseket, amelyek kellenek a közrend közrendnek a fenntartásához a saját hazájukban. Ez benne van a szabad mozgásról szóló irányelvben is ugyanak el kell kerülni a diszkriminációt többek között az nemzetiség vagy etnikai kisebbséghez való tartozás alapján tilos őket diszkriminálni. A harmadik dolog a franciaországi közelmúlti eseményeik részletes eszmecserét eredményeztek a francia hatóságok és a bizottság között, hogy hogyan is kell alkalmazni az uniós jogszabályt a szabad mozgás vonatkozásában. Franciaország biztosította legmagasabb politikai szinten szeptember 22-én a bizottságot, hogy és itt erről a biztosítékról beszélek, hogy a francia hatóságok által meghozott intézkedéseknek nem volt olyan céljuk vagy hatásuk, hogy egy specifikus etnikai csoportot érintsenek, hanem valamennyi állampo- Európai Uniós állampolgárt azonos módon ö, kezelnek. És az augusztus 5-i körlevél ö, nem volt ö, összhangban ezzel, és azóta ezt a, ö, korrigálták, és ö, szeptember 13-án ö, új körlevelet adtak ki, és a francia hatóságok ö, teljes mértékben biztosíték adtak arra, hogy nem diszkriminatív módon alkalmazzák az uniós jogszabályokat az alapjogi kartával és az uniós szerződésekkel összhangban. A negyedik dolog, hogy a biztosok megállapították azt is, hogy Franciaország megerősítette, hogy szoros és lojális együttműködést kíván folytatni ebben a kérdésben. A bizottság tovább folytatja az eszmecserét a francia hatóságokkal, és a mai napon kiküldtünk egy levelet a francia hatóságoknak részletes kérdésekkel arra vonatkozóan, hogy a gyakorlati alkalmazása hogyan történik a jogszabályoknak, illetve milyen politikai biztosítékokat alkalmaznak. Ez az egyik dolog, de szükségünk van arra is, hogy konkrét bizonyítékát kapjuk annak, hogy mi is történt valójában. Ötödik dolog annak érdekében, hogy jogbiztonság legyen a tagállamoknak és az állampolgárok számára, különösen a vitás kérdésekben, rendkívül fontos, hogy fontos biztosítékok legyenek a 2004-es szabadmozgási irányelvben, és ezek megfelelően kerüljenek átültetésre a tagállamok nemzeti jogába. A bizottság úgy ítéli meg, hogy Franciaország nem ültette át a nemzeti jogba a szabad mozgásra vonatkozó szabályokat, legalábbis nem olyan módon, ami teljes mértékben átláthatóvá és egyértelművé tenné ezeket a jogokat. Ezért a bizottság úgy döntött, hogy egy hivatalos figyelemfelhívó figyelmeztető levelet fog adni Franciaországnak, amiben felkéri, hogy az irányelvet teljes mértékben maradéktalanul ültessék át. Ezt meg fogja tenni, kivéve, hogyha a tervezett átültetési intézkedések és a részletes határidőket október 15-éig Franciaország megadja. Amennyiben ez megtörténik, akkor nem szükséges lépnünk, hogyha ez nem történik meg, akkor egy hivatalos figyelmeztető levelet kell küldenünk az októberi szabálysértési eljárással kapcsolatban. Hatodik dolog ugyanakkor a bizottság elemzi a helyzetet valamennyi más tagállamban is, hogy hogyan valósul meg a szabad mozgás irányelv, és értékelni fogja, hogy szükséges-e más esetekben is szabálysértési eljárást indítani. Azonban egyelőre nem beszéltünk más esetekről, eddig kizárólag Franciaországról volt szó. Fogunk beszélni más esetekről is de az események kapcsán és későbbiekben. Ha szükséges lesz, akkor egy következő csomagban ugyancsak ki fogjuk, el fogjuk indítani a szabálysértési eljárást más tagállamok ellen is. Az alapvető kérdést illetően, ami a romák helyzetére vonatkozik, a bizottság megerősítette, hogy egy igazi ö, szociális gazdasági kihívással állunk szemben, és közösen ö, felelős valamennyi Európai Uniós tagállam a bizottság közleménye április 7-én felsorolta azokat a fontos intézkedéseket, amelyeket nemzeti és Európai Unió szinten kell meghozni annak érdekében, hogy a romák helyzete a lehető leggyorsabban javuljon. Ennek érdekében és a Roma platformmal és a Roma munkacsoporttal együttműködve, amit szeptember 7-én hozott létre a bizottság, Fontos elemezni az Európai Unió és a nemzetközi pénzalapok hatékony felhasználását annak érdekében, hogy a romák integrálásra, befogadásra kerüljenek, illetve új roma integrációs stratégiákat kell kidolgozni jövő áprilisig. Ez a keret a Roma munkacsoport jelentésére épül. Az európai és nemzeti ö, ö, alapoknak a hatékonyabb felhasználásáról lenne szó, van szó a jelenlegi és az elkövetkezendő program időszakra vonatkozóan. Az uniós alapok ö, multidimensionálisak, és ezt a rendkívül sokrétű problémát, amivel a roma kisebbség áll szemben, a roma befogadási közleménnyel és a fokozott együttműködésnek megfelelően kell megtenni. Továbbá az keret egy hatékonyabb monitoring rendszert is előirányoz, és támogatja az európai és a nemzeti erőfeszítéseket, amelyek a romák integrációjára irányulnak az Európa 2020-as stratégia keretében a bizottság fel fogja hívni a tagállamokat, hogy mutassák be saját nemzeti stratégiájukat, amely a romák befogadását, integrálását célozza, illetve hogy vázolják fel reformprogramjukat a szegénység elleni platform egy integrált része lesz, illetve a horizontális prioritások támogatása lesz fontos. A bizottság azt is elvárja a tagállamoktól, hogy explicit és ambiciózus módon fogalmazzák meg 2020-as célkitűzéseiket a foglalkoztatás, oktatás és szegénység csökkentése terén. A bizottság valamennyi tagállammal közösen részt vesz ennek a keretnek az előkészítésében, és az alapjogi ügynökség ugyancsak bevonásra kerül ebben a, ebbe a munkába. Nyilvánvaló, hogy a bizottság az előrehaladásról be fog számolni az Európai Parlamentnek csak úgy, mint az Európai Tanácsnak, és ezt mindenképpen 2011 nyara előtt. Elnök, köszönöm szépen, Reding asszony, átadom Malmström biztos asszonynak a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma, mind a biztonsági kérdések felülése. Látom, hogy tényleg működik itt a biztonság, mivel nagyon nehéz volt bejutnom az épületbe, nagyon sok kint a rendőr, de szerencsére végül is sikerült önökhöz itt megérkeznem. Látom, hogy egész Belgiumot mobilizálták, hiszen még Antwerpenből is érkeztek ide rendőr, rendőrök. Azért is elnézést kell kérnem, hogy nem sokára el kell hagynom önöket, de először elmondom az elképzeléseimet. Kiváló dolog az, hogy az Európai Parlament a roma kérdést ilyen komolyan veszi. Remélem ez garantálja azt, hogy nem csak egy rövid távú médiabeli életet tudunk adni a kérdésnek, hanem hosszú távon is elkötelezhetjük azt magunkat arra, hogy az európai polgárok életét megjavítsuk. Ahogy tudják, a bizottság nagyon nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy az e, alapvető jogokat tiszteletbe tartsák, és hogy a kisebbségeket befogadjuk a társadalomban. Az idegen gyűlöletnek és a rasszizmusnak nincs helye Európában Természetesen van egy sor ö, olyan elem, amely az Európai Unión belül, amely már hivatott eddig is a rasszizmust és a diszkriminációt ö, felszámolni, például a politikák és a gazdasági támogatások. A gazdasági támogatásokat a strukturális alapból, illetve az európai integrációs alapból lehet biztosítani. Az európai integrációs alap az én felelősségi körömbe tartozik, mivel az integráció és a szociális politikák nagyon fontosak Európa számára. Ezeket az alapokat a harmadik országból érkező polgárokkal kapcsolatban lehet alkalmazni, és tudjuk, hogy nagyon sok romára vonatkozik ez a státusz, tehát van úgy, hogy vagy más, állampolgár, más államok polgárai, vagy nem is állampolgárok sehol. Ezért e, ennek a politikának a hatáskörébe tartoznak. Ez a politika az egyenlő jogok, egyenlő lehetőségek és az egyenlő kötelességek elvén alapul minden olyan polgára vonatkozik, amely az Európai Unió, akik az Európai Unió területén laknak, és itt a befogadó társadalmak és a bevándorlók kapcsolata is nagyon fontos, és az állampolgárok és a kormányok közötti kapcsolat nagyon fontos része. Az integrációt mindig legjobb helyi szinten elintézni, a helyi hatóságok, civil szervezetek, közösségek azok, akik tudják, hogy milyen a környezet, és hogy milyen módon lehet ezt legjobban kezelni. De van mozgástér arra, hogy a legjobban bevált gyakorlatokat és közös módszereket egymással meg tudjuk osztani a harmadik országból származó roma polgárokat be szeretnénk fogadni, és 2013-ig 25 millió euró van erre rendelkezés, áll erre rendelkezésre, és itt gondolunk a különböző háttérre, a vallási, etnikai és más hátterű polgárokra, akiket, be kell, akiket integrálni kell az európai társadalomban a, a menekül, menedéket kérő romák kérdését pedig 628 millió euróval a bevándorlással kapcsolatos alapokból is lehet finanszírozni. Az európai integrációs alapból más célokra is lehet, befogadó célokra lehet pénzt költeni, és ezeket a tagállamok kezelik, mégpedig megosztott kezelés szempontjából, és nem lehet etnikai alapon külön, megkülönböztetést tenni polgárok között, csak azon, alap, azon az alapon, hogy Európai Uniós állampolgárok vagy nem. Ezért most a ezért, ezen a szinten el tudom mondani, hogy még a, a különböző programok szempontjából mindegy, hogy valakinek milyen etnikai háttere van. De hogy Reding asszony is mondta, és a, és a viták során is kiderült, tudják, hogy létezik egy roma munkacsoport, amelynek múlt hét, héten volt az első találkozója. A munkacsoport az elkövetkező heteken arra fog koncentrálni, hogy a különböző közösségi alapokat és azoknak felhasználását a különböző tagállamokban meg, megvizsgálja. Az első ilyen elemzést, értékelést értékelést végére fogják majd kiadni. Ennek alapján egy kérdőívet is ki fogunk dolgozni, amelyet a tagállamoknak kiküldünk. Remélem, hogy a harmadik országbeli roma állampolgárokra vonatkozó helyzetet a kérdőív alapján nagyon jól föl tudjuk mérni, és az Európai Parlamentnek is át fogjuk adni ennek eredményeit. Azt is szeretném elmondani, hogy jövő évben a bizottság egy közleményt fog kiadni a harmadik országbeli állampolgárok integrációjáról, és ez olyan indikátorokat fog tartalmazni, amelyek az integrációs folyamatot támogatják, a nyelvtanulási tanfolyamokat, a társadalmon való beilleszkedés segítségét, és mindenféle szempontból a harmadik állambeli polgárok beilleszkedésének segítő programokat. Tehát az én felelősségi köröm a harmadik országbeli állampolgárok köre, kollégáim, kollégám majd a fennmaradó más alapokról és pénzügyi lehetőségekről fog szólni. Minden esetre még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöhettem önökhez, és köszönöm szépen, hogy ennyire komolyan veszik a roma kérdést. Nagyon örülök neki, hogy hosszú távon együtt tudunk majd működni, és megjavíthatjuk ennek a sok millió európai állampolgárnak a helyzetét. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Mászlom asszony, átadjuk most Andor biztos úrnak a szót. Amen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak, a szociális integrációra fogok összpontosítani, és annak finanszírozására, de a bevezetőben hangsúlyoznám már is, hogy a közös értékek alapján dolgoztunk, az Európai Unió alapvető jogokon alapul, és a különböző tárcáink részéről minnyájunknak felelőssége, hogy az összes európai állampolgár jogait megvédjük, így a romákét is. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Uniónak és a tagállamoknak közös felelőssége mindez, közös erőfeszítéseket kell tennünk, és ezek sikere a kitartó felelősség vállaláson múlik. Minden érintett fél, Európai Unió, tagállamok, önkormányzatok, civil szervezetek részéről. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság már régóta aktívan foglalkozik a roma integrációval, nem a közelmúlt fejleményei miatt foglalkozunk csak vele. Korábban is volt már következetes szakpolitikánk, április 7-én kiadott kommunikációnkban ezt ismertettük is. Reding alelnök asszony és Malmström biztos asszony és említették azt a következetes roma integrációs törekvést, amit Európában meg kell valósítanunk. Prioritásokat kell felállítani a bizottságnak és a tagállamoknak egy sor területen, amelyek relevánsak a roma integráció szempontjából. Tudjuk, hogy a romák egymással összefüggő sokszoros problémát szenvednek meg a kommunikációban jeleztük, hogy a kirekesztettség mögött megbúvó okokat szeretnénk felszámolni, nem egyszerűen a tüneteket. A kommunikáció egyértelművé teszi, hogy az Európai Bizottság igyekszik az eszközöket és szakpolitikákat javítani ezen a téren, és hangsúlyozza a dokumentum az EU, a nemzeti, a helyi, nemzetközi intézmények közötti együttműködés és a roma közösség bevonásának a fontosságát ösztönöznünk kell a tagállamokat, hogy a strukturális alapokat teljes mértékben használják ki a romák szociális és gazdasági befogadása érdekében a strukturális alapok nagyon fontos pénzeszközt jelentenek, további befektetéseket lehet így megmozgatni örülünk neki, hogy a tagállamok többsége már is használja ezeket az alapokat a romák helyzetének javítására, ugyanakkor többet lehet és többet kell majd tenni. Az EU alapokat nem mindig használják, illetve nem mindig használják a leghatékonyabb módon. Ezért több intézkedést is javasol az Európai Bizottság annak érdekében, hogy az EU pénzekhez hozzá lehessen férni. Többek között 2009. júniusában az Európai Unió szociális alapjának szabályozását módosították annak érdekében, hogy az ESF-ből vagy szociális alapból finanszírozott projekteket könnyebb legyen kofinanszírozni. a lakhatási támogatás megkönnyítésére a romák lakta területeken a, megváltozott az európai támogatások szabályozása 2010-ben. konstruktív párbeszéd alakult ki Magyarországon az országos hatóságok és a roma közösség között az Európai Bizottság égisze alatt. Ez egy nagyon pozitív tapasztalat. Az események második körben Romániában folytatódnak két biztos jelenlétével szervezünk ott konferenciát. Hasonló eseményeket kívánunk Szlovákiában és Bulgáriában is tartani. Mindeközben kísérleti projektként a romák integrációjának munkamódszereiről egy projekt indult 2010 májusában. Tisztelt képviselők! Szeptember 7-én az Európai Bizottság úgy döntött, hogy Roma ügyi munkacsoportot, task force-ot állít fel. Ez a munkacsoport a az április 7-i bizottsági kommunikáció tartalmában foglalkozik, megvizsgálja, hogy az EU alapokat mennyire hatékonyan használják fel a tagállamok a romák integrációjára. Az első tapasztalatokat az év végén fogjuk leszűrni, és jövő áprilisban a Task Force jelentése alapján egy nyomon követő jelentést adunk majd ki a finanszírozásról, illetve amire javaslatokat teszünk, a finanszírozás az EU pénzek felhasználásának hatékonyabbá tételéről az Európai Bizottság ahogy már Redding asszony is erőzte, a stratégiák kialakításában is segíteni kíván. Hatékonyabb monitorozást kívánunk a nemzeti és európai erőfeszítésekhez biztosítani, valamint az erőfeszítéseket segíteni akarjuk. Nemzeti roma integrációs stratégiák javaslatokat fognak a tagállamok benyújtani. A nemzeti reformprogramok keretében is meg lehet ezt tenni, és én azt várom, hogy ambiciózus, határozott célokat határoznak majd meg a tagállamok a 2020-as szegénységi és foglalkoztatási célok vonatkozásában körében nem egyszerűen társadalmi ö, integrációról van azonban szó, és foglalkoztatás növelésről. Mi azt szeretnénk, hogyha a romákra vonatkozó projekt külön is megjelenne a célok között. Nagyon fontos, hogy az oktatásban, és különösen a korai, az általános iskolai oktatásban ö, új célokat tűzünk ki, és próbáljunk meg elérni. Mindezek nagyon ambiciózus célok, de nem először beszélünk ilyen ambiciózus célokról ebben a házban. Nehéz döntések várnak ránk, de jó együttműködéssel biztos vagyok benne, hogy nagy előrelépést tudunk tenni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Andor biztos úr. Akkor most megnyitjuk a vitát. Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy két óra áll körülbelül rendelkezésünkre, és a várakozásoknak megfelelően elég sok képviselő jelentkezett hozzászólásra, körülbelül 25-en. Az egyetlen módja annak, hogy hatékonyak legyünk, az, hogyha és nagyon kérem, hogy tartsák be, két percnél nem beszélünk tovább, amikor a koordinátorok szólnak hozzá, később pedig egy perc lesz az időkorlát, amikor a többi képviselő, annak érdekében, hogy a biztosok megfelelő választ tudjanak adni a feltett releváns kérdésekre. Mindenek előtt szeretném üdvözölni Járóka asszonyt, aki előadónk. Azt javaslom, hogy először neki adjuk meg a szót, aztán a koordinátorok kérdései következnek Járóka asszony, és most lezárom a listát, mert 25-en jelentkeztek, hogy már említettem, és hogyha többen is jelentkeznének, akkor nem sikerülne lezárni a munkát. Járok asszony, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözölni szeretném a bizottságnak a döntését, és remélem, hogy ezt a kérdést megfelelően kezelni fogja véglegesen. Ez jel minden tagállam számára, hogy a kiskapukat bezárják, a hézagokat, amik vannak az jogszabályokon, és a, például a szegregált oktatást, vagy a lakhatási problémákat megoldják. Rendkívül fontos lenne, hogy Reding asszony is mondta, hogy megtudjuk azt, hogy a francia hatóságok eljárása etnikai alapú diszkriminációt ö, valósította meg. Várjuk ö, türelmetlenül a vizsgálat eredményeit. Ö, nagyon fontos problémák voltak. Úgy gondoljuk, hogy a romák különböző problémákat okoztak. Olyan kérdések vetődnek fel, amelyeket valamennyinek meg kell vizsgálnunk, és a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudjuk áthidalni a problémákat, hogyan tudjuk javítani a helyzetet, a szörnyűséges szegénységet. Nagyon sok roma és nem roma is egész Európában szegénységben él, és hogyan lehet egy európai szintű választ adni ezekre a kérdésekre. A politikai hovatartozás nélkül elmondhatjuk, hogy az Európai Parlament eh, politikai pártjai össz, együtt eh, már hat éve kérnek eh, roma stratégiát, és nagyon eh, kevés történt a tekintetben, nem csak mint roma, hanem mint a parlamenti tag és több jelentés készítője is. Nagyon örülök annak, hogy eh, azt látom, hogy mindhárom biztos elkötelezte magát ezen ügy mellett. Azt is örömmel látom, hogy a nagyobb tagállamok beszélnek arról, hogy fontos a közös egységes európai stratégia, a közös európai problémára. A múlt héten a tanácsülés előtt is volt erről szó, felgyorsultak az események, és tegnap az Európai Unió stratégiáról volt szó. Ez felvázolja azokat az elveket, amiket szerintem a stratégiának figyelembe kell vennie. Teljesen mindegy, hogy minek hívjuk, vagy milyen lesz a struktúrája. A legfontosabb számunkra az, hogy Mindaz, ami megfelel a követelményeknek, az egy európai, valódi európai stratégiát jelentsen a, szám, a romák számára. És az utolsó kérdés, hogyha még megengedi elnök úr, a fő érvem ebben a jelentésben az, hogy a soft law legyen meg, az, az, hogy a tagállamok lehet indítani egy szabálysértési eljárást, ez önmagában egy alap, mert csak az Európai Unió tudja rá kényszeríteni a tagállamokat, hogy kötelezettségeiket valóban teljesítsék. Köszönöm szépen, Járóka asszony. Ügyrendi kérdés, nem? Igen. Köszönöm, elnök úr. Számtamban sosem voltam jó, de úgy gondolom, hogy 25 x 1 az 25, 25 x 2 az 50, tehát 50 perc hozzászólási idő áll rendelkezésre, és nem tudom, hogy én miért nem szólhatok hozzá. Rejtélyes módon, amikor felemeltem a kártyámat, akkor már lezárták a hozzászólói listát. Én nagyon szeretnék egy kérdést feltenni, kérem újra nyissák meg a listát, mert nem tudom, hogy mit csináljak itt különben. Láttuk, hogy ön jelentkezett, és Verzsa asszony is jelentkezett. Annyira nyitottak és rugalmasak akartunk lenni, amennyire csak tudunk, de két óra áll csak rendelkezésre, és ö, ö, sajnálom, ö, két percet kaptak a koordinátorok, többiek egy percet. Ö, mindenkinek igyekeztünk időt adni, egy nagyon kényes kérdés. Ö, önt figyelembe vettük, de sajnos a listát le kellett zárni. Úgyhogy könyörgön próbáljuk betartani az előirányzott időkereteket, hogy ezt az ülés sikerre vihessük. Tehát akkor most az EPP nevében Jakolino, asszony, Jakolino úr, mint koordinátor következik. Tisztelt elnök úr! Üdvözlöm azt a tényt, hogy Reding, Marston és Andor biztosok elfogadták a meghívásunkat késlekedés nélkül, hogy eljöjjenek ide, és megmagyarázzák, hogy mit szándékoznak tenni az elkövetkezendő időben annak biztosítására, hogy a romák integrációja megtörténik, és hogy akkor garantáljuk a szabad mozgást, illetve az egyén méltóságát. Ugyanakkor az állampolgáraink biztonságát is garantálnunk kell. A roma ügy tulajdonképpen sokkal szélesebb etnikai kisebbségek védelméről szóló ügyekre utal. Reding asszony, asszony nagyon világosan megmondta néhány héttel ezelőtt, hogy az alapokat pénzforrásokat sokkal jobban és hatékonyabban lehetne kihasználni az oktatás, a kultúra és az infrastruktúra fejlesztése érdekében, amelyek szorosan összefüggenek a romák kérdésével. Lehet, hogy sokkal szigorúbban kellene ellenőriznünk ezeknek a forrásoknak a kihasználását, ezért nagyon örülünk annak, hogy szeptember 7-én, ahogy Andor úr is elmondta, egy romaügyi munkacsoportot állítottak föl. Ez a munkacsoport meg fogja majd tekinteni a 2011. Eh, április 7-ig bezárólag a különböző tevékenységeket. Volt egy szabálysértési eljárás, amelyet megindítottak, de az a legjobb, hogyha megegyezésre jutunk és konstruktívan vitázunk. A romák ügye nem csak Franciaország ügye, hanem minden tagállam ügye. Nagyon fontos a szociális kohézió szempontjából is, és olyan projekteket kell elindítanunk, illetve gyakorolnunk, amelyek tényleg hasznosak és hatékonyak. Andor úr is említette, hogy most közös felelősséggel kell a tagállamoknak eljárniuk. Járóka asszony dolgozik a jelentésen, és biztosak vagyunk abban, hogy minden tagállam tud többet tenni. Bulgária és Románia is nagyon fontos ebben az ügyben. A bizottságnak kell azonban a megfelelő integrációs stratégiáját megtalálni. Köszönöm szépen, Morályes úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék frakcióm nevében két nagyon fontos ügyről beszélni. Az egyik az, hogy Reding asszony betöltötte arra vonatkozó ígéretét, illetve töltse be azt az ígéretét, hogy megvizsgálja a bizottság ezt a kérdést. Nagyon köszönöm, hogy megtette ezt, és hogy időben tette meg szabálysértési eljárást hirdetett meg, ennek pedig mi nagyon örülünk. Franciaország elleni szabálysértési eljárás nagyon fontos, mivel először történt ez meg, hiszen bármely tagállam ellen először indítottunk egy alapvető jog megsértése ügyében, alapvető állampolgári jog megsértése ügyében kötelezettségszegési eljárás. Úgyhogy ezt igen melegen üdvözöljük. Azonban a médiák és az állampolgárok polgárok kérdést fognak föltenni ezzel kapcsolatban. Hogyha van egy ilyen helyzet, akkor ugye, mivel hogy itt az átültetésről van szó, hogyha van egy ilyen kérdés, ugye volt ez a körlevél, amely Franciaországban állítólag kimondottan a romákról szólt, hogy tud ez megegyezni az európai alapvető jogok betartásával? És megkérdezném, hogy visszatartotta, visszatartotta magát arról attól, hogy a, az alapvető jogok megsértésével kapcsolatban máskor is így járjon el? Hiszen nagyon fontos, hogy a, hogy a szabad mozgás alapvető jogát mindenhol betartsuk a Járóka asszony foglalkozik a jelentéssel. A mi frakciónk készen áll arra, és hajlandó a bizottságot segíteni abban, hogyha majd áprilisban megjelenik a, biz, a Roma ügyi munkacsoport jelentése, és azt állapítja meg, hogy milyen szélesebb problémák léteznek. Akkor kezeljük ezt a kérdést. Szeretném megkérdezni Reding asszonyt és Andor úrat, a mai kérdésről. Ugyanis a mai kérdés az az, hogy ha az európai pénzforrások hatékonyabb kezelését szeretnénk, és hogyha hatékonyabban szeretnénk a roma integrációt megvalósítani, akkor mondják el, hogy mi lesz, miben különbözik ez majd az elmúlt helyzettől. Elnök Alvaro úr a liberálisok nevében, tessék. Liberálisok nevében vagy ügyrendi kérdés van? Nem? Akkor a liberálisok nevében Álvaro asszony a következő hozzászóló. Nagyon nagy tisztelettel hallgattam itt, és úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon figyelemre méltó a bizottságnak a közleménye, mert azt mondania, hogy a bizottság mondta a közleményében, hogy Franciaország garanciákat nyújtott politikai téren, és nem kívánják a, kifejezetten a romák ellen fellépni. Hát miközben ez volt a körlevél, a miniszteri körlevélben, ami egyébként hatályban volt akkor, amikor a kitoloncolások, kiutasítások történtek és ugyanakkor másfelől ugyanebben a levél, miniszteri körlevélben kifejezett utasításokat adtak a prefektúráknak, hogy a romákat ravadásszanak. E, tehát ez mégiscsak e, bűnös módon megsértette az európai jogot és az emberi jogokat. Ezt e, félretenni és az etnikai kérdést megfeledkezésről megfeledkezni rendkívül súlyos dolog. Szerintem Franciaországnak indokolt véleményt kell azonnal küldeni, és a bírósághoz kell fordulni, mert nem világos, hogy nem tudjuk azt sem, hogy a bírósági eljárás megindult-e vagy sem. Vannak szabályok az irányelvek megsértéséről, a szabadmozgásról, tilos etnikai alapon diszkriminálni és megsérteni az európai emberjogi szabályokat, illetve az alapjogokat. Mint hogyha ez még nem lett volna elegendő, Franciaország most fogad el új törvényeket, a, megint csak a szabad mozgást sértő jogszabályokat. Szerintem ez rendkívül súlyos, a bizottság nem, zárhat, nem csukatja be a szemét, mert hogy itt az romák elleni diszkrimináció van, és Franciaország etnikai alapon történt, tett kiutas utasításokat. Tehát a kérdés, hogy a bizottság hajlandó-e vagy sem a, látni a valóságot, és a szerződések alapján fellépni az emberi jogok védelmében. Láttam, hogy egyszerűen túlzottan, botrányosan gyenge a bizottság, és az olasz kormányt szeretném még emli- megemlíteni évek óta azt csinálja, amiről beszélünk az Unió a parlamentben is. Remélem, hogy a bizottság minél előbb meghozza az intézkedéseket a diszkrimináció miatt. Excuse me, excuse me, yes. Excuse me. Elnézést. Igen, a zöldek nevében Flót Hasszony, köszönöm szépen nem szeretném kihagyni a lehetőséget. Üdvözlöm Reding asszonyt, és szeretném elmondani, hogy hálásak vagyunk neki, hogy ilyen szilárdan kiállt, és ilyen világosan fogalmazott egy ilyen súlyos ügyben. Köszönetet szeretnék mondani neki, és a bizottság testületileg küld levelet. Ez az első lépése egy elmarasztalási eljárásnak ez nagyon jó hír, ugyanakkor valószínűleg vélelmezhető, hogy más európai jogszabályokat is megsértettek, nem egyedi alapon jártak el ezekkel a személyekkel, és hozzá beleegyezésüket nem adó emberektől is új lenyomatot vettek, illetve nyilvánvaló, hogy a körlevél, ami ki nem javították, diszkriminatív hatással járt. Szeretném tudni, hogy a bizottság az alapjogi kárta alapján a diszkrimináció terén terén miként kíván fellépni. Végül pedig szeretném, hogyha Andor biztos úr elmagyarázná nekünk, hogy hogyan mert ugye a francia kormány viselkedése is mutatja meg Maroni úr, az olasz kormány viselkedése is, tehát ö, még tegnap is azt hallottuk, hogy akiknek nincsen munkahelye, azok nem tartózkodhatnak, illetve nem kaphatnak lakhatási támogatást illetve vannak olyan önkormányzatok, amelyek kiváló munkát végeznek roma integrációban, de nem jutnak hozzá az európai pénzekhez, mert a nemzeti kormány ezt megakadályozza. Tehát hogyan fognak tudni hozzáférni az európai támogatásokhoz ezek az önkormányzatok? Köszönöm, most pedig Kirkhope úr az ECR részéről mindenki meghaladta eddig a két percet, hogyha ez így folytatódik, akkor nem lesz esélyünk arra, hogy a biztosok válaszát meghallgassuk. Kirkhope úr, tessék. Tisztelt elnök úr, a tagállamok természetesen a szabad mozgást tiszteletbe kell, hogy tartsák, illetve a diszkrimináció tilos, és az alapjogokat is be kell tartani. Hallottuk Reding asszonytól, hogy állítólag a franciák mit végeztek, én még várok a végleges jogi szakvéleményekre, hogy végül is mi történt, és mit, milyen sérelem történhetett. Más ország országokra is utaltak. Egyetértek, szeretném, hogyha megmondanák, hogy milyen országokat vizsgáltak eddig. A franciák vigyék el az egészért a balhét. Jó lenne, hogyha a bürokráciát visszaszorítanák, és jó lenne, hogyha a többi ország már most megadná a garanciákat, amiket Franciaországtól kér az Európai Bizottság, és nem vernek meg a jogsértési eljárást. Ami a 2005-ben 10 évre beharangozott Róma programot illeti, amiben csak 10 EU tagállam vett részt, Szeretném, hogyha jelentést készítenének erről a programról, megfelelően finanszírozták-e, illetve volt-e sikere, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Végül pedig szeretném elmondani, hogy mi hiszünk a multikulturalizmusban, hiszünk az integrációban, és be kell, hogy tartsuk ebből a szempontból az EU jogszabályokat. Ugyanakkor fontos az is, hogy amennyire csak tudunk, bízzunk a tagállamokban. Persze lehet dolgokat kérni, de eh, végeredményben a tagállamokat eh, képesnek kell tekintenünk arra, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, megfelelő jogszabályokat fogadjanak el, és azokat alkalmazzák. Köszönöm, Tavares úr Gue. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Egyesült Baloldali frakció nevében szeretném elmondani, hogy a legfontosabb elem ebben a kérdésben, legfontosabb tényező, ez nem csak egy nyári szüneti ö, téma, nem csak az újságokban szereplő téma, és nem csak azért említettük meg, mert nyári uborka szezon volt. Ö, nagyon fontos kérdésről van szó, és nagyon fontos, hogy a napirenden maradjon az alapvető értékekre és az európai történelem szempontjából is nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy az napirendünkön maradjon. A szabad mozgásról szól ez a kérdés, és a megkülönböztetés ellenes bánásmódról, és nagyon fontos tudnunk, hogy a biztosok mit fognak ezzel, ezzel tenni, hiszen nagyon világosan megsértették a diszkriminációról szóló irányelvet. A körlevelet most már tudjuk, hogy visszavonták, de még mindig arról van szó, hogy megsértették a diszkrimináció ellenes rendelkezéseket. Tehát nem szeretnénk azt, hogyha most egyszerűen kiretusálnánk azt, ami a múltban történt. Egyszerűen el kell számoltatni azokat az embereket, akik megkülönböztető módon léptek föl. A francia kormány ezt megteheti, akik ezt a dolgot elkövették, azokat felelősségre kell vonni. De ez nem csak roma kérdés, ez minden európairól szóló kérdés is. Hogyha valakit valakinek nem engedjük meg, hogy egy bizonyos európai államban maradjon, akkor ez igenis szociálpolitikai és foglalkoztatási kérdés is, ahogy Andor biztos úr is elmondta, hiszen a munká, munkabajárás képessége és lehetősége a legfontosabb különösen a válság idejében. Alapvető értékeinket meg kell őriznünk, és mondtam Reding asszonynak is, nagyon büszkék voltunk arra, amit néhány héttel ezelőtt ezzel a témával kapcsolatban elmondott. A parlamentnek továbbra is figyelemmel kell követnie a bizottság eljárását ebben az ügyben. Köszönöm. Köszönöm szépen két percre a következő hozzászóló. Tisztelt elnök úr! Szerintem ez egy alapvető problémával állunk szemben, nevezetesen azzal, hogy hogyan lépünk fel, hol vannak a korlátok, és mi a jogalapja a szabad mozgásnak az uniós állampolgárok számára. Vannak bizonyos szabályok, de egyes országokban vannak nagyon szigorú szabályok, és ezért következtében nincsen problémájuk, nincsen, nem kell kiutasítaniuk romákat táborokból, úgy, ahogy ez a Franciaországban történt. Nem csak azért, mert egyszerűen nem is tilosak ezek a, a táborok. Például 2008-ban, szeptemberben nagyon szigorú szabályokat hoztak a szabad mozgással kapcsolatban. Tehát pontosan látnunk kell, hogy ezek a szabályokra van-e szükség, vagy esetleg további pozitív példákat kellene mondani, mint Spanyolország, Franciaország vagy Olaszország, amelyek megfeleltek a helyzetnek, tehát egyszerűen fel kellett lépniük egy sürgősségi helyzetben. Ezt tudnunk kell. Itt volt egy ok. Mi történt azokkal a hatalmas pénzekkel, amit az Európai Unió az integrációra költött. Elfogadhattuk a bővítést. Én annak idején ellene szabály, szavaztam természetesen, de a parlament elfogadta a Romániával történő bőves, bővítést. Viszont nem tartották be azok, akik a francia táborokból hazaküldtek, azok elmentek Olaszországba, majd a prefektúrák Milánióban, Torinóban ugyancsak foglalkoztak velük. Nem tudom, máshogy is ugyanez volt a helyzet. Tehát ne le, kerüljük el a demagógiát. Egy olyan ország, amelyik bizonyította, hogy például az hogy az integrációs tekintetében élen jár azt is elmondtuk már, és ismételném, hogy a különböző jóléti szervezetek ezek ebből a helyzetekből élnek, tehát ne tegyük lehetővé a nem megfelelő pénzköltést. Ezeket az alapokat hatékonyan kellene felhasználni. Elnök, kérem szépen, hogy mindenki a két percet tartsa be azért, hogy a mások is szóhoz juthassanak. Hogyha három percet beszélnek, akkor nem fog ez működni. Kérem, hogy mindenki koncentráljon és figyeljen erre oda. Uh, Tisztelt elnök úr, megpróbálok két percben válaszolni. Hát uh, teljes mértékben egyetértek az előadóval azzal, amit ő mondott, dolgoznunk kell, és nem szabad megengedni, hogy újságcím-szerű információkból éljünk. Fontos a szegénység felszámolása. A bizottság egyértelműen fogalmazott, az önök oldalán állunk, a Task Force megvizsgálja részletesen, hogy hogyan használják fel az európai pénzeket. Az év végén erről beszámolunk, és ennek alapján akciótervet készítünk Andor, Hán és Malmström kollégákkal, a harmadik államból érkezett állampolgárok esetében is. Andor kollega, majd részletesen kitér erre. Úgy gondolom, hogy a parlament jól megértette, hogy a mai döntés miszerint jogsértési eljárást indítunk Franciaország ellen e nagyon fontos alapkérdésben, az értékek, a jogok kérdésében egy nagyon jelentős lépés volt tehát most arról van szó, hogy a teljes Európai Bizottság teljes testülete kiáll a jogsértési eljárás mögött, az európai állampolgárok jogai, alapvető jogai érdekében garanciákat kérünk, hogy a nemzeti jog megfelelően védi őket, és meg lehet védeni az állampolgárokat válsághelyzetben ennek alapján. A másik releváns kérdés, ami felvetődik, a diszkriminációval kapcsolatos. Két héttel ezelőtt emlékezhetnek rá, hogy csalódottságomnak adtam hangot, és akkor még finoman fogalmazok, hogy a, augusztusban ö, specifikusan a romák ellen irányuló ö, intézkedések történtek. Ez egyértelmű, és ma az Európai Bizottság ki is mondta, az Európai Uniós jog sérült. Ezt a körlevelet szeptember 13-án javították ki. Mi történt augusztus 5-e és szeptember 13-a között? És mi történik ma? Nos, ezzel kapcsolatban nincs konkrét ö, információnk, konkrét bizonyítékunk. Az Európai Bizottságnak jogi bizonyítékok alapján kell működnie. Az irányelvek jelentik a jogalapot, ennek alapján lépünk fel. Azonban nem áll rendelkezésünkre bizonyíték, hogy a bírósághoz forduljunk a diszkriminációval kapcsolatban. De nagyon világosan kimondtuk. A francia hatóságok által adott garanciák nagyon pozitív mondatokat jelentenek, de nekünk a tényekre is szükségünk van, ezért küldjük a francia kormánynak ezt a levelet, amelyben egyértelmű információkat kérünk egyértelmű tényekről. Most áttérek franciára. A kiutasítási utasítások másolatait kérjük be. Az ország területéről való hazaküldésről szóló dokumentumokat kérjük be. Azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy mi történt ezekkel az emberekkel. Amikor világos jogi bizonyíték lesz a kezünkben, akkor tudunk a bírósághoz fordulni, illetve számokra, pontos számokra van szükségünk ahhoz, hogy elemzésünket elvégezhessük, és mindez nagyon fontos a parlament számára is. Nem mondtuk azt, hogy elegendő az, amit a hatóságok mondtak nekünk, nem teszünk semmit, lezárjuk az ügyet, nem zártuk le az ügyet, Október 15-éig adtunk időt a francia hatóságoknak arra, hogy e nagyon konkrét kérdésekre e számos részletes kérdésre e választ adjanak arra, hogy mi történt az egyes emberekkel. A jogi szolgálatunk e, a válaszokat elemezni fogja, és természetesen visszatérek a parlamentbe, és beszámolok mindenről. Volt egy harmadik kérdés is, ami arra vonatkozott, hogy mi a helyzet a többi tagállammal és a szabad mozgás irányelv alkalmazásával. A bizottság ma a francia esetről tárgyalt, ugyanis valódi politikai, társadalmi diszkriminációs eset ről szereztünk tudomást. Ugyanakkor a bizottság vizsgálja a többi nem végrehajtási esetet is az irányelvek vonatkozásában, többek között a szabad mozgásról, a mozgásszabadságról szóló irányelv vonatkozásában is jogi elemzést végeznek a munkatársaink, és amikor ez az elemzés lezárul, akkor ö, nyit, indítunk adott esetben ö,

bírósági eljárást, kollektíven nem fordulunk a bírósághoz, minden tagállamban más és más a helyzet, ezért esetről esetre vizsgáljuk ezeket a helyzeteket, és akkor fordulunk a bírósághoz egy tagállam ellenében, amikor ennek megvan a jogalapja. Egy sor tagállam változtatja, megváltoztatja a szabályozását, a viselkedését, magatartását, hatását, és ennek örülünk, esetenként vizsgáljuk a tagállamok helyzetét. És lehet, hogy lesznek olyan esetek, amikor az aktákat le lehet zárni, mert megoldódott az ügy. Ma csak Franciaország ügyével foglalkoztunk, kettős döntést hoztunk. Egyrészt, hogy ez az eljárás megindul, másrészt azt, hogy a jogi elemzés megkezdődik, hogy a mm, jogilag megalapozott következő döntésünket meghozhassa a bizottság testülete a jogi szolgálat tanácsadása alapján. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Andor úr. Hadd összpontosítsak azokra a kérdésekre, amelyek arról szólnak, hogy az alapokat hogy használták föl, és hogy miért nem használták föl megfelelőképpen, e, illetve hogy a jövőben hogy fogjuk majd, miképp fogjuk majd másképp e, felhasználni az alapokat. E, a tagállamok különböző kategóriája között különbséget kell tennünk, hiszen vannak olyan régi tagállamok, ahol a romák integrációja megfelelőképpen működött, mégpedig az Európai Uniótól kapott támogatás segítségével, de Spanyolország Svédországban vagy Finnországban sokkal kisebb kisebbségek vannak, mint például Kelet, Közép-Európában és Balkánon, ah, ahol ö, tulajdonképpen a legnagyobb kihívások állnak előttünk. Vannak olyan tapasztalatok, amelyeket a régebbi tagállamok köttől is átvehetünk, de nem, tudna, nem tudjuk ezeket mechanikusan átültetni a többi tagállamokba, mert mások a körülmények a 2004-ben csatlakozott tagállamokban 5-6 éves tapasztalatok vannak, amelyeket tudunk értékelni, és a Róma ügyi munkacsoport majd ezekkel az államokkal kapcsolatban fogja megbemutatni a források felhasználásáról szóló következtetéseit. Nem szeretnénk elsietni ezt a munkát, szeretnénk, hogyha lennének bizonyítékok, de úgy tűnik, hogy megfelelő, fenntartható szociális eredményeket eddig nem tudtuk felmutatni. De ez részben annak is köszön, de, de részben pozitív tapasztalataink is vannak és ez többek között a tíz éves roma integrációs programotnak is köszönhető. Ez ugyanis ugyan világbanki soros alapítványi program, de egyesült erővel próbáltuk meg végrehajtani ezt a tíz éves projektet. Részben voltak ennek is eredményei. Például e, megfelelő rádióállomásokat és honlapokat tudtunk a romáknak részt létrehozni. Azon kívül voltak olyan programok, amelyek a, a, a fiatal romák felsőoktatási képzésére vonatkoztak. Ez is jó eredmény, mert eddig ez sem volt elég jó. A lakhatási területen is értünk el némi eredményt, de ezt nem nevezném megfelelő sikereknek. Tehát van bizonyos előrelépés, történtek jó lépések, de az biztos, hogy a, ez a hozzáállás, ez a kezelés nem jelent áttörést. Az oktatásban, a munkaerőpiaci részvételben és sok más területen is többet kell tennünk. Szeretnénk, hogyha változás történne, különösen azon a téren, hogy sokkal több és sokkal jobb projektet tervezzünk meg. Nem csak az ellenőrzésről van itt szó, az is fontos, de nem ez a leggyengébb láncszem egyelőre úgy tűnik hanem az, hogy megfelelőképpen alakítsuk ki a projekteket. A strukturális alapok egyikét sem azért eh, alkották meg annak idején az ilyen komplex társadalmi problémák megalkotására. Itt ezeket az 50-es, 60-as, 70-es években alapították meg, és akkoriban még nem voltak ilyen komplex kihívások, mint amilyenek ma. Következő lépés az az, hogy a politikákat megfelelően hasznosítsuk, és hogyha a 2020-as szegénység elleni küzdelemi platformunk létezik, akkor a forrásokat is megfelelőképpen fel tudjuk majd használni. Fejlesztjük az együttműködést. Mondtam, hogy a világban beszélünk a Roma évtizedben de kapcsolatos programban mennyire aktív volt. Ezzel kapcsolatban szemináriumot is tartunk. A másik partnerünk pedig az Európai Fejlesztési Bank, amely szinten, szintén érdekelt abban, hogy többet tegyen, és hogy velünk együttműködésben tegyen többet ezen a téren. Az a kérdés, hogy milyen típusú projekteket fogunk majd finanszírozni, amelyek az ők szempontjukból is érdemesek a finanszírozására, és amelyek a mi szempontunkból is jó társadalmi eredménnyel tudnak járni. A helyi hatóságok részvétele kulcsfontosságú, tulajdonképpen feltétel, különösen az európai szociális alapok forrásainak felhasználásában. A tagállamok dolga ez, és a szociális alapokkal kapcsolatos új szabályozás kialakításával párhuzamosan ezt is el kell döntenünk, hogy ez hogy alakuljon ki. Nem szeretném, hogyha diszkriminatív módon spekulálnánk arra azon, hogy, milyen, hogy hogy használtuk föl az alapokat. A harmadik kategória, Románia és Bulgária. Itt az ő tagsági idejük a legnagyobb részét a gazdasági válság jellemezte, és ezért az európai alapok szociális integrációra való felhasználása nagyon nehéz megítélni, különösen azért, mert az, e, a két ország kapacitása nagyon gyenge volt az európai források felhasználása terén. Románia kevesebb, mint egy százalékát használta föl a szociális alapokból származó forrásnak, forrásoknak, és ez az Európai Unión belül nagyon gyenge teljesítmény. A hatóságokkal együttműködik annak érdekében, hogy a kapacitásukat növeljük. Nagyon nehéz nehéz harc ez, minden erőnket össze, egy, egyesítenünk kell annak érdekében, hogy előrelépést tudjunk elérni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, ahogy látjuk, eh, Malmström eh, biztosnak el kellett mennie, úgyhogy eh, most megnyitjuk a további hozzászólásokra a lehetőséget, csak nem 30-an vannak. Az első blogban 8-an, aztán megint 8-an, és utána még körülbelül mint egy 10 kaphatnak szót. Nagyon kérem, hogy mindenki e maximálisan egy percben beszél, egyébként kénytelenek leszünk elvenni a mikrofont. Első forduló, Ingye Lili, egy percben. Tisztelt elnök úr, meggyőződésem, hogy Reding asszony kötelezettséget fog vállalni, és nem csak a szent szabad, romák szabad mozgásának szentsége nevében, hanem, és az alapjogok védelmében, különösen akkor, hogyha ezek az alapjogoknak az a céljuk, hogy vagy legalábbis túlzottan elvonatkoztatva absztrakt módon értelmezik. Egy kérdést szeretnék feltenni, és kérdezném az itt jelenlévőktől, hogy hányan jártak már roma, illegális roma táborban télen, esős időben. Mert akik jártak ilyen helyen, azok nagyon jól tudják, hogy a személyek, különösen a gyerekek, de mindenki el egyszerűen embertelen körülmények között élnek, külön a szemét a patkányokkal együtt élnek, semmiféle jogaik nincsenek nem kisebbségről beszélek, 12 millió ember, az több, mint Írországnak a teljes lakossága, csak hogy egy példát mondjak. És egyszerűen bosszantó, hogy ennyi intézményi energiát és médiaenergiát használnak fel. Engedje meg, elnök úr, hogy befejezzem mert voltak eh, kiutasítások. Beszéljünk arról, hogy ezeket a pénzeket hogyan használjuk föl. Nem a múltról akarok beszélni, mert eh, eh, nagyon szemérmesen beszéltünk erről, hanem dolgozzunk ki egy stratégiát legalább a kiskorúak számára, mert hogyha nincs joga az iskolához, az egészséghez, akkor nincs jövője a roma lakosságnak. És végül Andor úr ne beszéljen Finnországról, mert nem Finország a legsúlyosabb eset. Beszéljünk konkrét dolgokról, és ne kerüljük ki a felelősségünket, illetve a helyi önkormányzatok felelősségét. Valamennyien felelősek vagyunk, új időt kell kezdenünk. Két perc, két perc, és nem több. Egyébként nem tudjuk lebonyolítani a hozzászólásokat. Minden hozzászólás nagyon fontos, mert rendkívül kényes kérdésről és érdekes kérdésről van szó. Tehát ne próbáljanak ismételgelni olyat, amit már hallottunk, észrevételeket ne ismételgessenek, hanem új ö, hozzájárulást adjanak egy percben, nagyon kérem. Most pedig a foglalkoztatási bizottság részéről halljuk meg Oli urat. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Duplán is szerencsés helyzetben vagyok, hisz annak idején jó három éve pártom a néppárt az európai megoldást, európai politika szükségességét iktatta programjában. Továbbá bizottságom, a Foglalkoztatási Bizottság elfogadott egy jelentést a romák integrációját igénylő kérdésekről, még az előző parlamenti ciklusban, de ebben az évben. Egyetértettünk abban, hogy európai eh, összefogásra és együttműködésre van szükség, és abban is egyetértettünk, hogy az iskolára és a munkahelyteremtésre kell elsősorban koncentrálnunk eh, egyetértek abban hogy a közös európai politika közös európai erőfesztéseket jelent használni kell a szociális és regionális alapot eh, értékelni kell azt hogy amit eddig tettünk az mire volt elég és mire nem. nem elég azt vizsgálni hogy megfelelő irányba, megfelelő célba költöttük el a pénzt, azt is meg kell nézni, hogy milyen hatékonysággal tettük ezt. Különösen fontos ez akkor, amikor számos országban éppen azt vizsgálják, hogy vajon eljutottak-e a pénzek oda, ahova megcéloztuk, és egyáltalán jutottunk-e valamilyen eredményre ezen pénzek elköltésével. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az közepén eh, kezdeném azt gondolom hogy az áprilisi kommunikáció nagyon fontos volt a bizottság áprilisi kommunikációja most a végrehajtás az igazi kérdés. Eh, egyrészt mindenki emltette hogy csak komplexen lehet megközelteni ezt a kérdést nagyon sokszor mikrorégiókban koncentrálódik a szegénység és azok a programok tudnak valóban segteni amelyek az egész mikrorégióra segtenek másfajta megközeltés kell saját erő hiányzik emberi erőforrások hiányoznak olyan módú pénzfelhasználás kell ami ezen segteni tud. egy másik dolgot programot emltenék ez a mikrohitelprogram ami most indul ténylegesen ahol már annak idején is megfogalmaztuk hogy fontos lenne hogy a roma vállalkozásokat is tudja segteni hitelhez eh, ezek azok a vállalkozások amelyek egyébként nem kapnak eh, normál körülmények között eh, banki hiteleket fontos tehát hogy végiggondoljuk ezeket fontos azt is látnunk hogy lehetséges az integráció és fontos azt is látnunk hogy nem feltétlenül az a probléma hogy a pénzek rosszul költöttek el a krzis nagyon keményen érintette a legszegényebbeket többek között a roma embereket is és ez tovább súlyosbtotta a helyzetet egyre több feladatunk van. köszönöm szépen! Coelho úr. Köszönöm szépen, elnök úr. 60 másodperc nem túl sok, de először is gratulálni szeretnék Reding asszonynak és a bizottságnak a világos magyarázatért és a határozatságért, amelyel, amelyel ezt a határozatot meghozták. De azt is szeretném elmondani, hogy az, a Lisszaboni szerződés egyik fontos innovatív eleme, az, hogy az Európai Alapjogi Kartát belefoglalta az alapvető jogainkba. És a diszkriminációról, mozgásszabadságról beszélvén tudjuk, hogy ezek alapvető emberi jogok, és hogy ezeket a gyakorlatban is meg kell valósítanunk. Azt is elmondanám, hogy egy olyan ember, aki roma, ezt nem, nem diszkriminálhatunk az ilyen emberek ellen, de nem vonhatjuk ki a törvény hatósága, hatósága alól sem, és a, a tiszteletben kell tartani a, a romáknak is a hatóságokat. Végül pedig támogatnám azt, amit Mászlöm asszonya mondott. Ő azt mondta, hogy reméli, hogy ez nem fog sokszor, eh, hogy ez, ez a médiákban nem fog megtöbbszöröződni. Nagyon fontos, hogy elkötelezetten integráljuk a romákat annak érdekében, hogy ez többször ne történjen meg. Ernst asszony a következő hozzászóló. Ernst asszony, Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani Reding asszonynak, szeretném ezt elmondani, még akkor is, hogyha csak egy percem van. A második dolog egy konkrét kérdésem van, ez pedig az október 15-i dátum. Tételezzük fel, hogy a francia hatóságok nem tesznek semmit ebben az esetben, hogyan fog alakulni az eljárás, mit jelent ez a romák számára. Másfelől tételezzük fel, hogy lesz valami változás, és az irányelv átültetése sikeres ebben az esetben, ez mit jelent azon romákra számára, akiket már kiutasítottak? Erre szeretnék választ kapni. A másik, hogy a munkacsoport, a roma munkacsoportnak nem csak Franciaországgal kell foglalkoznia, hanem az Európai Unióval kell foglalkoznia. Szeretném tudni, hogy ez hogyan fog működni. Uh, és eh, szeretném még elmondani, hogy parlamenti képviselőként minket is be kellene vonni ebbe, és nem csak időnként egy-egy jelentés kapcsán, hanem gondoljanak ránk is, és tegyenek javaslatot erre vonatkozóan. Köszönöm szépen, mindjárt rátérni a kérdésre. Egyfelől tudni szeretném, hogy hogy a mennyire reális az, hogy a tagállamok pénze azért a tagállamok használják fel, miközben nekik is sporolniuk kell különösen a, olyan embereknek az integrálására, akik már 30-40 éve ott vannak egy adott területen, és ahogy ez Európában működik, egy bizonyos evolúciót tapasztalunk, egy fejlődést, és egyre inkább van egy ö, vissza ö, újraéledése a nacionalista elképzeléseknek. Hogyha a tagállamokat vizsgáljuk, akkor vannak különböző, különböző alapok a rasszizmus ellen, a menekülteknek, és így tovább. Ez rendkívül bonyolultnak tűnik. Szerintem az emberek nem szeretnek kérelemet beterjeszteni, mert túl bonyolult a helyzet. Ha, másik, ha van egy 2004-es irányelv, akkor ezt már legkésőbb 2006-ban végre kellett volna hajtani, tehát hatályba kellett volna léptetni. Nincs itt egy alapvetőbb kérdés, a tagállamokban mit vizsgálni kellene. Romero asszony. Köszönöm szépen, Romero asszony, köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, biztos úr. Nem egyszerűen állampolgárságról és szabad mozgásról van itt szó Itt nem arról van szó, hogy a cigányok mozgását akadályoznák. um, romáknak külön hagyományaik vannak, és a kibővítés révén kerültek hozzánk. Gondoljunk bele, hogy milyen rabszolgasorban sínylődtek ezek az emberek korábban egyes országokban ugye a, a szovjet blokkhoz tartozó országokról volt szó, ahol egyáltalán nem tisztelték ezeket az embereket, és aztán a balkáni háborúban sokszor menekült sorsra jutottak. Ezek az emberek ahhoz, hogy európai állampolgárnak érezhessék magukat, fel kell lépni, mert a roma lakosság 80%-ának fogalma sincs arról, hogy milyen jogokat követelhetne egyáltalán nem tudják a helyzetüket javítani. Egy perc, köszönöm szépen, ennek úr. Carlos Coelho úr hozzászólásával érdemben teljes mértékben egyetértek, ami a formát illeti Reding asszony. Ha jól értettem, levelet küldtek Franciaországnak, és október 15-éig tehát nem fordulnak a bírósághoz Franciaország ellenében. Ezt kérem, hogy erősítse meg. Tehát, hogyha Franciaország minden szükséges információt benyújt a bizottságnak, akkor semmi nem fog történni. Szeretném, hogyha erre igennel vagy nemmel felelne, tehát akkor nem lesz jogsértési eljárás. Ugye másfelől szeretném, ha elmagyarázná, mert ugye most a rómákról folyik a vita, hogyan is zajlik a bizottság és a tagállam közötti együttműködés? Az irányelv átültetése Franciaország által úgy kellett, hogy zajoljék, hogy a bizottság 2006-ban, 2007-ben értesítéseket kellett, hogy kapjon Franciaországtól arról, hogy átültették az irányelvet, illetve megfelelési táblázatokat hogy a bizottság láthassa, hogy átültették-e az irányelvet. Most 2007 óta a bizottság miért nem lépett fel, hogyha tudta, hogy nem ültették át az irányelvet? Ez elég emblematikus dolog. 2007 és 2010 között a bizottság semmit nem tett, semmit nem vetett Franciaország szemére. És most pedig a bizottság azt mondja nekünk, hogy végül is nem jól ültették át az irányelvet. Nem értem, hogy akkor eddig a bizottság miért nem mozdította a kisúját sem mert hát, hogyha tényleg rosszul ültették át az irányelvet, szerintem egyébként nem, de hogyha nem, nem ültették át megfelelően, akkor miért nem lépett fel a bizottság? Köszönöm, Rovana Plam asszony, egy perc, ő az utolsó hozzászól ebben a körben. Tisztelt elnök úr, én is szeretnék elégedettségemet hangot, hangot adni a tekintetben, hogy a bizottság hogyan lépett, erős jelzést küldött a tagállamoknak úgy gondolom, hogy az Európai Parlament, a bizottság és a tagállamok valamennyien együtt kell, hogy hozzájáruljanak a megoldásokhoz, ami egy hatékony stratégiát eredményezhet. Egy ilyen stratégiának a célja az integráció kell, hogy legyen, nem pedig a gettósítása a romáknak, ha nem akarunk újabb vasfüggönyt létrehozni. Egy szociális integrációt kell megvalósítani, amiben a lakhelynek kell, hogy legyen az uralkodó, nem pedig az európai állampolgár állampolgárság, ahhoz, hogy ez hatékony legyen, és meggyőződésem, hogy egy jó együttműködéssel ezt elérhetjük és hogy Andor úr említette, Andor biztos úr említette a jó gyakorlatot, jó lenne, hogyha ezeket a jó gyakorlatokat megismertetné velünk, amelyeket már eddig is alkalmaztak. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, kérem, hogy a biztosok válaszoljanak minél rövidebben. Reding asszony, egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy a gyerekekbe kell elsősorban belefektetnünk. Ez a, a jelentésnek is az egyik legfontosabb eleme. És a mi első prioritásaink között is e, elsősorban szerepel, a munkacsoport által meghatározott cselekvések között is szerepelni fog ez. De mielőtt ezt meg tudjuk tenni, nagyon fontos, hogy a munkacsoport részletes elemzést adjon arról, hogy a pénzeket hogy költötték el, vagy hogy nem költötték el, illetve az okokról, amik miatt ez nem történt meg, hogy miért nem hívták le a forrásokat, illetve miért nem fektették be ezeket. Csak így tudunk reális programot alkotni. Az teljesen felesleges, hogy hangzatos mondatokat írjunk le. A tagállamokkal és a regionális, valamint helyi hatóságokkal konkrétan együtt kell működnünk. A, a kartáról. A karta új. És a kartának az európai jogszabályokba való beépítése még nem teljességgel kész, még nem hajtotta végre ezt minden tagállam. Ezt lépésenként kell megtenni. Októberben fogjuk majd elkészíteni annak az elemzését, hogy az alapvető jogok kartája miképpen fogja megváltoztatni a különböző tagállamok nemzeti jogszabályait. És ezt természetesen szintén be fogom mutatni a parlamentnek. Voltak konkrét kérdések azt illetően, hogy a szabad, személyek szabad mozgásokról szóló 2004-es irányelvet még miért nem hajtották teljes mértékben végre minden tagállamban? ezek között egy, az egyik Franciaország. És feltették azt a kérdést, hogy miért nem léptünk már régóta fel ez ellen. Csak azt tudom ismételni, amelyet a meghallgatás alatt is mondtam, a meghallgatásom alatt, akkor is azt mondtam, hogy a szabadságjogok területén most egész más a helyzet, mivel az alapjogi karta részét képezi a Lisszaboni szerződésnek. Egészen új dimenzióba léptünk. Null toleranciára van szükség a végrehajtással kapcsolatban, az irányelvek végrehajtásával kapcsolatban, és nem csak erről az irányelvről van szó, hanem az összes többiről is és mondtam, hogy a mandátumom első napján azzal fogom kezdeni, hogy megvizsgálom, hogy ez a végrehajtás hogy folyik, és együtt fogok működni a tagállamokkal annak, annak érdekében, hogy ez megváltozzon. A bizottság célja nem az, hogy a tagállamokat bíróság elé citálja, hanem az, hogy változtasson a helyzeten, gyökeresen változtasson minden tagállamban a helyzeten, az európai állampolgárok érdekében. Pontosan ezt kezdtük el februárban ennek a 2004-es irányelvnek az alapján. Vannak olyan tagállamok, amelyek valóban nagy előrelépést tettek, és amelyek megoldják a problémákat saját nemzeti jogszabályaikon belül és a jogszabályok alkalmazásán belül. Más tagállamoknál Nehézségek léptek fel ezzel kapcsolatban, de vannak olyan tagországok is, ahol egyáltalán nem történt előrelépés. Azért kezdtük el most ezt, mert nagyon konkrét kérdés merült fel. És megmondom azt is, hogyha az eljárási jogokat a francia jogba beemelték volna, akkor nem látnánk ezeket a problémákat, amelyek a nyáron fölmerültek. Ez a két dolog összefügg egymással az eljárásjog, a szabad mozgásról szóló irányelv, irányelven belül, és a nyáron megtörtént diszkrimináció. Na most mit fogunk akkor tenni, hogyha a francia hatóságok nem reagálnak? Nagyon jó kérdés. Számítok arra, hogy a francia hatóságok ezt megteszik, hiszen a legmagasabb állami szinten jelentették ki azt, hogy teljes mértékben meg fogják válaszolni a feltett kérdéseket, amelyeket a bizottság, mint a szerződések őre nekik föl fog tenni. És kijelentették, hogy segíteni fognak nekünk a probléma meg megoldásában már annyit elértünk, hogy nagyon gyorsan megváltoztatták az augusztus 5-i körlevél szövegét, mivel ez a szöveg teljesen világosan európai jog ellenes volt. Én a bizottság nevében azt a kérdést tettem föl a hatóságok felé, hogy ezt hogy alkalmazták. Hogy ezt az új körlevelet hogy alkalmazzák és hogy mik az egyének jogai. Ugyanis itt pontosan arról volt szó, hogy nem a csoportok jogairól van szó, hanem minden egyes állampolgár jogairól megkérdeztem, hogy az eljárásjogokat garantálták-e az állampolgároknak. Igen vagy nem? És hogyha ö, más bizonyítékok vannak, akkor ezek alapján kell majd mindezt elemezni. Elemezni fogom illetve a jogi szolgálat elemezni fogja a válaszokat. A jogi szolgálat ugyanis nagyon világosan kijelentette, hogy ezekre a válaszokra szükség van, mielőtt tovább tudnánk lépni adjunk lehetőséget Franciaországnak arra, hogy konkrétan megválaszolja a nekik föltett kérdéseket. Elnök, Andor biztos úr, van ehhez hozzáfűzni valója? Uh, ha megengedik, akkor ismételten Finnországot szeretném megemlíteni, miután Finnországot említettem, mert uh, májusban és uh, amikor a kormányjal, a parlamenttel és a sajtóval is volt szó volt, a a roma kérdés volt a legnagyobb, és nagyon ö, sikeresek voltak, és ö, büszkék a roma ö, közösség integrálás, és egyszerűen nem értették, hogy mi történik más tagállamokban. Tehát beszéltünk, tárgyaltunk velük, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy azon országok e, tapasztalataiból, ahol a környezet e, és a feltételek mások, sokat lehet mégiscsak tanulni. Sok való van, ezek az olyan iskolákban, ahol nincsen szegregáció a pozitív eh, cselekményektől, és sokat lehet tudni a célzott eh, szakképzésről, eh, és a szakiskolákról, a munkahelyteremtésről, nem csak a magasan képzett munka, hanem a képzetlen munkaerő számára is teremtenek munkalehetőségeket, és így tovább. Ezek olyan témák, amelyek politikában jelentek meg különböző kezdeményezések útján, és ez segíti a szegénység csökkentését. A mikrofinanszírozás, a mikrohitel is, ahogy Gönc asszony említette, ez is ennek része, és a különböző roma kezdeményezések ö, az új köz, állam, tagállamokban, közép- és kelet-európában, illetve a Balkánon is vannak ilyenek. A mikrohitel az nem csak pénzről szól, hanem a közösséget összefogja, kisebb és nagyobb közösségeket tud összefogni és közelíteni, és ez egy közösségi erőt ad, ami az egyént is védi attól, hogy marginalizálódjon és elszegényedjen egy másik kérdés, ahol az egyházakkal is össze kell fognunk. Ezért beszéltem az esztergomi érsekkel is, és a roma közösségekben is sokat tesznek. Tehát ez is fokozatos előrehaladást tesz lehetővé. Tehát valamennyi érdekeltel és résztvevővel, ideértve az egyházakat is, szerintem tudunk előrelépést tenni, de nem szabad, hogy illúziókban ringassuk magunkat, nincsen egyik napról a másikra működő megoldás ez több évtized ö, oda nem figyelése eredményezte a jelenlegi helyzetet. A legjobb programokkal ö, meg kell mindent tenni a finanszírozáshoz, és így is hosszú időt fog ez igénybe venni. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor egy második fordulót kezdünk. Figaréro asszony a Foglalkoztatási Bizottságból. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Szeretném elmondani, hogy természetesen elítéljük Franciaország fellépését a romákkal szemben, és a többi országét is. És nagy érdeklődéssel figyeljük majd a fejleményeket jogi szempontból is. De szeretnék egy dolgot hangsúlyozni. És ahhoz csatlakoznék, amit Reding asszony mondott egy pár perccel ezelőtt. Nem elég szép szavakat kiejteni, a tettek mezeire kell lépni, és ahhoz, hogy cselekedhessünk, olyan átfogó politikákra van szükség, amelyek a foglalkoztatást, a szegénység leküzdését, az egyenjogúság megteremtését célozzák, hogy az emberek általában is integráltan érezzék magukat, és ne a romákat tegyék meg bűnbaknak a társadalmi problémák miatt. Olyan szakpolitikákra van szükség, amelyek nem csak szociális, hanem gazdasági, kulturális integrációt is lehetővé tesznek az emberek számára az Európai Unióban, és szeretném tudni, hogy milyen tervei vannak ezen a téren. Bronx úr, egy perc. Köszönöm szépen, az, hogy azok az emberek, akiket hazaküldtek Franciaországból romák voltak, ahhoz a feltételezéshez vezet, hogy azért küldték őket haza, mert romák. Franciaország azt mondja, hogy azért küldték őket haza, mert nem dolgoztak, és veszélyeztették a közrendet. Nem mossuk össze ezt a két dolgot a szocialisták könyörtelenül ö, fogalmaztak a plenárison, és ö, a, a, azt mondták, hogy a romákat meg kell védeni, ugyanakkor a büntető jogszabályok megvédéséért is sékra szálltak. Azt mondták, hogy bizony, azt tudjuk, hogy bizonyos bűncselekményekben a cigányok nagyobb arányban elkövetők a mm, az embercsempészetben is nagyon nagy az aránya a romáknak, az Európol szerint is nagy pénzeket szánnak a roma integrációra. Itt be kell fejeznem. Köszönöm szépen, hogy befejezte. Köszönöm, hogy már az első kalapácsütésnél befejezte. Blinkevisz jut asszony a következő felhozzászóló. Tisztelt elnök úr! A roma probléma leleplezte azt a tényt, hogy a francia kormány nem ültette át az irányelvet nemzeti jogszabályaiba. Hadd kérdezzem meg, hogy lehetséges az, hogy még egy botrány után majd azt is felfedezzük, hogy más ilyen tagországok is vannak vagy szükség van ilyen botrányra, és ez nem jelzi azt, hogy a bizottságnak igazából nagyon kevés lehetősége van arra, hogy a tagállamokat a szabályok végrehajtására kényszerítse. Nagyon sok forrást használtak föl a romák integrációjára. Ma nagyon sokat beszélünk, de öt vagy tíz év múlva, hogyha visszatérünk majd erre a témára, akkor nem azt fogjuk majd látni, hogy semmit nem értünk el? Nem kellene most már végre egy figyelemfelkeltő kampányt indítani? Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy ha tíz percet adna, akkor is tudnék válaszolni nagyon sok kérdésre, amit itt feltettek a kollégák. A a romániai problémával, Romániában lévő problémákkal, illetve a romániai romák problémáival, ahonnan én származom egyébként. Ha biztos asszony akarja, akkor ezeket az anyagokat át is tudom neki adni, hogy jobban tájékozódhasson. Ami fontos, az egyik nagy nehézség, hogy megoldjuk ezt a nagyméretű roma problémát, hogy a romák problémája sohasem került igazán meghatározásra. Mindig megpróbáltok a származási országot felelős egyszerűsíteni. Aztán kiderült, hogy amikor a, megpróbáljuk nemzeti szinten megfelelni a romák problémáját, miután nincs roma állam, ebből mindig csak kudarc született. Vegyük csak a francia fellépést. Nincsen morális alapja, vagy szociológiai alapja elkintetben. Mi teljes mértékben egyetértünk a bizottsággal, illetve hogy célszerű lenne elindítani a jogsértési eljárást, nem csak azért, ami Franciaországban történt, hanem azért, hogy más tagállamok, amelyek a francia példát szeretnék követni, azokat is elbátortalanítsa. A bizottságnak közösségi politikát kell hoznia, hogy ezzel meg hát ideiglenesen kinevezte koordinátornak, úgyhogy kénytelen leszek csak egy percet beszélni. Nem ma kezdődött, és nem csak Franciaországban ez a kérdés. Nem romákkal, hanem uniós polgárokkal követték el ugyanezt, szabad mozgás korlátozás anyanyelvhasználati korlátozás kollektv jogok helyett kollektv bűnösségek nekem csak az a kérésem a bizottság felé hogy határozottabban lépjen föl és időben amikor sérülnek az unió területén az uniós alapelvek és sérülnek az emberi jogok. a legviccesebb ha szabad ezt gy mondanom de egy kisebbségitől nem veszik zokon az hogy vannak olyan uniós országok ahol nincsenek se roma problémák se nemzeti kisebbségek problémái mert letagadják ezeknek a létét. tehát még ilyen uniós ország is van. szép a tűzoltóautó piros jól cseng a hősöket ki lehet tüntetni utána de a bizottság ne a tűzoltók szerepét vállalja fel hanem szigorúbban lépjen föl hogy menjen el a kedvük a tagországoknak megsérteni az alapjogi chartát az emberi jogokat és az uniós alapelveket. köszönöm. Mrs. Head. Tack, jag har redan fått svar. Köszönöm szépen. Boszkult asszony következik, én lemondok az időmről. Igen, Reding asszony. Pontosítást szerettem volna kérni Először is ön azt mondta, hogy egyedileg vizsgálják majd meg az eseteket, az ügyeket, csak hogy az egyik probléma pontosan az a kollektív kitoloncolással, hogy kollektív. Hát ön szerint akkor nem kollektív volt a kitaloncolás? A másik gond, augusztus 5-én adták ki ezt a körlevelet, de csak szeptember 13-án módosították. Úgyhogy jó pár hétig etnikai alapon ö, hazaküldtek embereket. Ö, egyenként, esetenként ö, fogja megvizsgálni ezt a, ezeket az ügyeket? Hát elég ránézni erre a körlevére, és lehet látni, hogy diszkrimináció volt. Köszönöm szépen. Szeretnék hozzátenni két alapvető elemet a vitához. A az eljárásban arról beszélünk, hogy javítani akarjuk a romák helyzetét, de ne feledkezzünk meg az unió szavahihetőségéről se, az európai állampolgárokat illetően. Az első alkalom, hogy a bizottság védi az alapelvekeit az Európai Uniónak. Korábban az Európai Bizottság védelmezte a versenyt, a belső piacot, különböző eljárásokat indított, ez nagyon jó, de most első alkalommal látunk egy olyan eljárást, ami alapelvekkel kapcsolatos, az Európai Unió alapelveivel. Ön elmondta, hogy Finnország egy olyan ország, ahol a romákat úgy bánnak, ahogy kell, normálisan. De mi van más or- európai országokban a romákkal? Más országokban koldulásra használják őket. Tehát a bizottságnak itt alapelveket kellene, hogy figyelembe tartson. Papadopoulos asszony következik αυτές τις μέρες και ενθουσιάστηκα από τη δυναμική παρέμβασή σας. Σήμερα Köszönöm szépen. Renning asszony, meghallgattam, amit mondott, és ugyanaz a benyomásom, mint az öné. Ön azt mondta, hogy az emberi jogokat, a romák emberi jogait is tisztelnünk kell, de hadd említsek meg más csoportokat is, hiszen sok más kisebbség is létezik a szabad mozgás jogáról beszélt. Én Ciprusról származom, és nagyon gyakran beszélünk ott erről a szabadságjogról, de sajnos nagyon sok demokratikus hiányosság létezik, és a praktikus megvalósítása Európa szinten nem megfelelő ennek a jognak. Az alapvető, az, az unió alapjogi kartájára is ugyanez vonatkozik. Um, azt hiszem, hogy ebben az optimista hangulatban most az is fontos, hogy a gyakorlati lehetőségét megtekintsük annak, hogy ezeket az elveket és ezt az optimizmust hogy tudjuk átöltetni. Nagyon jó elvekről van szó, de ezeket a gyakorlatban is meg kell valósítani. Különben csak várni fogunk, és nem fog semmiféle előrelépés történni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó, hogy jövő tavasszal Reding asszony és a bizottság konkrét információt fog majd kérni arról, hogy a tagállamok hogy költik el a forrásokat. Nagyon fontos lenne véleményem szerint, hogy ezzel párhuzamosan egy másik jelentés is szülessen, amelyben a tagállamok még ennél több információt is adnak, mégpedig arról, azokról a struktúrákról és azokról az intézményekről, amelyeken keresztül az elmúlt idő években ezeket a forrásokat alkalmazták például Bulgáriában miért van az úgy, hogy nagyon fontos egységeket megszüntettek, olyan egységeket, amelyek a romák ügyével kapcsolatban fontosak lettek volna, például a demográfiai fejlődési ügynökséget. Miért van az, hogy az én országomban a diszkrimináció ellenes intézmények számát csökkentették. Ezek nagyon fontos intézmények, és ahelyett, hogy erősítették volna őket, ahelyett megszüntették őket. Tehát nem csak az a fontos, hogy mennyi pénzt költöttek erre a célra, mert attól nem fogunk többet megtudni a helyzetről. Ennél ehhez képest további információra is szükség van. Köszönöm, hogy az elnök Signora Gomez, eh, Gomez asszonyak szó. Köszönöm szépen, támogatom az e ma bejelentett intézkedéseket. Nem lehet az emberi jogokról prédikálni, hogyha nem bizonyítunk állampolgárainknak. Az állampolgárok, európai állampolgárok. Az én hazámban az európai pénzalapokat használunk fel arra, hogy segítsük a romáknak az integrálódását, és ezt tesszük ezt sikeresen az egyik kulcsa a sikernek a közvetítők, a mediátorok, akiket európai pénzekből finanszírozunk. De azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez politikai vezetés és politikai határozottság is kell ahhoz, hogy ezek sikeresek legyenek. Én szeretném megkérdezni a biztosokat, hogy önök véleménye szerint mit lehet tenni annak érdekében, képen, hogy Baszescu úr ugye elfogadhatatlan nyilatkozatokat tett a romák integrálásával kapcsolatban saját hazájában, és ezek a nyilatkozatok is nagyon sok rosszat tesznek. Megint a biztosoknak adom vissza a szót, és kérem, hogy megint csak röviden fogalmazzanak. Tisztelt elnök úr, azt hiszem, hogy amit mi együtt megtehetünk, az az, hogy együtt fellépünk, és nem inogunk meg. Minnyáján a tagállamainkban cselekszünk, illetve a bizottság is A bizottság ki fogja használni a rendelkezésre álló lehetőségeit. Ahhoz, hogy kihasználhassa ezeket, ahhoz nagyon egyértelmű jogi információkra van szüksége. 2011. februárjában górcső alá vesszük az összes tagállamot, és megvizsgáljuk, hogy a mozgásszabadságról szóló irányelvet hogyan alkalmazzák, illetve alkalmazzák-e, ugyanis ez nem csak egy az irányelvek közül, hanem ez egy emberi jogi irányelv, ami az értékeinkről szól, és az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy bűncselekményeket elkövetőkkel szemben fellépjenek, éppen ellenkezőleg pontosan meghatározza, hogy három hónap tartózkodás előtt, vagy az meghaladóan mit tehet a tagállam egy ott tartózkodó személyen szemben. De egy dolog nagyon fontos, minden egyes személynek, embernek, európai állampolgárnak, tagállamnak joga van ahhoz, hogy a megfelelő eljárásban lépjenek fel ellene, ahol a megfelelő jogokat tiszteletben tartják, még akkor is, hogyha egyébként bűncselekménnyel vádolják, vagy szabálysértéssel vádolják, és nagyon fontos, hogy ezeket a szabályokat a határokon túlnyúlóan is alkalmazni kell az igazságosság, az igazságszolgáltatás kontinense kell, hogy legyen Európa. Ez kell, hogy valósággá váljon, nem pedig a diszkrimináció kontinense. Most új körülmények között léphetünk fel. A Lisszaboni szerződés ugyanis rendelkezik az igazságosság térségéről is, illetve az alapjogi kárta minden szinten kötelező erejű, és nekünk fel kell lépni önöknek a parlament részéről, nekünk a bizottság részéről, és elmondani, hogy ezek a dolgok fontosak. Engem ö, ö, megdöbbent, hogyha azt hallom, hogy a bizottság meghajolt, megingott, nem lépett vetett fel. Nem. Most először a bizottság testületileg fellépett és jogsértési eljárást indít, politikai nyilatkozatot tett, hogy mi a szándéka ezen a téren. Ez egy nagyon fontos szimbólum, egy nagyon fontos gesztus, nem szabad alulbecsülni az Európai Bizottság mai fellépésének a jelentőségét. Természetesen a bizottság szabályok mentén léphet csak fel, nem lehet csak úgy a hasára ütve hirtelen valamilyen kezdeményezést tennie. a szabályokat követnünk kell. A az irányelv alkalmazásából indulunk ki, lehetőségünk van a fellépésre, és fellépünk. Természetesen, ha holnap megoldódik a probléma, vagy akármelyik másik tagállamban ez a helyzet, akkor nincs szükség a bírósághoz fordulni. Ez egy hosszú eljárás, ami most megindult, és én bízom benne, hogy mindezek az eljárások, amelyeket ma indítottunk, illetve később indítunk, nem kell, hogy eljussanak a végállomásig, mert egy-két-öt hónap alatt a tagállamok orvosolják a problémát, ugyanis erre van szükség. Ami a diszkrimináció tilalmát illeti, ezzel kapcsolatban egyértelműen utána kell járnunk a tényeknek, és ezért kértük a tényadatokat, nem elegendőek az elvek, az elvont mondatok, a politikai garanciák, hanem tényeket, számokat kértünk be a hatóságoktól, az egyes állampolgárokra vonatkozóan, hogy mi történt velük, a dokumentumokat kérjük be, amelyek igazolják vagy cáfolják a az európai jogszabály megsértését. Az általános politikai garanciák tehát nem elegendőek, ezt még egyszer mondom, és kérem, hogy tekintsék úgy, hogy ez egy nagyon jelentős előrelépés, és tekintsék úgy, hogy az Európai Bizottság alkalmazza azt, amit az új szerződés tartalmaz. Ilyet még önök nem tapasztaltak. Miért nem? Azért, mert nem volt ilyen szerződésünk, nem volt ilyen alapjogi kártánk. Az egész helyzet, az egész környezet megváltozott, és a környezet ilyetén megváltozása most gyakorlati nyelvre is lefordítandó, és a jövőben tehát másképp léphetünk majd fel. Köszönöm, Andor biztos úr. Engedjék meg, hogy hozzátegyek még néhány dimenziót a vitához. Most egy kulcs fontosságú ok van, amiért ezekről a témákról beszélünk, a franciaországi események. Azonban még ezt megelőzően is nagyon sok európai állampolgár már odafigyelt a romáknak a kérdésére. Azért, mert láttak koldusokat az utcákon a saját hazájukban, ahol korábban ilyet nem láttak vagy azért, mert voltak esetleg események, bűncselekmények, vagy szociális fejlemények, amik ugyancsak a gazdasági válsággal kapcsolatosak voltak. De szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek a szélesebb szociális és demográfiai tendenciákra is. A tagállamokban, ahol a, tag- a romák élnek nagyon nagy számban, nem, valahol nem csak 8 vagy 10 százalékát teszik ki a lakosságnak, valamikor még nagyobbakat is. A demográfiai tendenciák nagyon egyértelműek. Látjuk az iskoláknak a teljesítménye is nagyon gyengül azért, mert nincs megfelelő roma integrálás. És nagyon gyakran ennek hatása van a munkaerőpiacra, a romák 40%-ot teszik ki a munkaerőpiacra lépőknek. Készült a Világbanknál egy tanulmány, amelyik azt is vizsgálja, hogy milyen gazdasági veszteség éri az tagállam, az államokat azért, hogy mert nem megfelelően integrálják, és azt is látható, hogy mekkora adókiesést jelent ez, attól kiesést. Ez politikai, etikai, de gazdasági kérdés is, ezért szükséges ezzel a kérdéssel átfogóan foglalkozni, és nagyon szigorú kondicionalitást megfogalmazni alapvető különbség ez a korábbi programokhoz képest, például az Európai Szociális Alaphoz viszonyítva tehát az átfogóbb eredményeket és a szociális realitásokat kell figyelembe venni. A strukturális alapok mint, amiket a strukturális alapokból finanszíroztunk, mert ezeket a szociális tendenciákat is figyelembe kell venni. Most ez a kérdés valóban az európai közvélemény figyelmének központjába került. Ezek a szociális problémák nem könnyen felszámolhatóak, miután a válság sem tűnt el, így a szociális következmények is még mindig itt vannak. Azért is nehéz ez, mert említette, beszéltem a magyar kormány képviselőivel is, amely a következő elnökséget fogja adni, és új politikákat kívánnak kidolgozni a romák befogadására és várjuk az együttműködést a következő elnökséggel ebben a témában is a figyelemfelhívás is nagyon fontos, kulturális tevékenységeket is kell folytatni. A múlt héten találkoztam olyan parlamenti tagokkal, akik egy filmet néztek meg arról, hogy Észak-Kelet Magyarországon hogyan élnek a romák. Ez nagyon figyelemre méltó lesz azok számára, akiknek van idejük ezt megnézni. Nem csak előrehaladás van, de fontos az adminisztratív kérdések is. A bolgár eset, ami az egyik kérdésben felvetődött, szerintem nagyon is releváns, Számunkra, akik a szociális alappal dolgozunk, problémát jelent az, hogy egyes administratív intézmények, illetve személyek, akik foglalkoztak ezekkel az alapokkal, ezeket elbocsátották, és így nem tudják a jelenlegi ciklusban megfelelően felhasználni az Európai Szociális Alapot de Bulgáriában a miniszterelnök helyettes is tájékoztatást ad, illetve beszámolt arról, hogy milyen új erőfeszítéseket tesz a kormány, és volt alkalmunk arra, hogy elmondjuk a kormány, a bizottságnak az álláspontját is. A román kormányjal volt lehetőség arra, hogy tárgyaljunk, és októberben, egy október közepén egy nagyon magas szintű konferenciára kerül majd sor, valószínűleg Baszeszkó elnök, Debok miniszterelnök és más kormányképviselők is jelen lesznek ezen. Tehát nagyon komoly párbeszéd van folyamatban, a különböző országokkal, és én bízom abban, hogy lesz előrelépés. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Most pedig egy harmadik fordulóját nyitjuk meg a hozzászólásoknak, Klész úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megkérdezni, hogy Reding asszony elnézést kérte a francia kormánytól azért a groteszk összehasonlításért, amit a második világháborúban a nácik eljárásával tett a francia kormány és a második világháború történései között, valamint azt is szeretném megkérdezni, hogy még milyen más tagállamokat kíván megvizsgálni a romákkal kapcsolatos ügyben. Az is kérdés, hogy közzé fogják-e tenni azt, hogy az európai forrásoknak a felhasználása mennyire volt hatékony a roma integrációval kapcsolatban. A Bulgária és Románia területén a legnagyobbak a problémák, és ők ezeket a problémákat a többi tagállam területére exportálják, és akkor ott is megjelennek a problémák. Tehát az egész vitából tulajdonképpen csak az hiányzik, hogy a roma közösségeket is felelőssé tegyük saját fellépésükért. Azt mondták, a hozzászólók, hogy több területen nagyon súlyos a bűncselekmények száma, és a gyermekeket is rettenetes helyzetbe hozzák. Mit kívánnak tenni ez ellen? Elnök úr. Ez nem francia. Köszönöm szépen, ez nem francia probléma, hanem európai, ezért a válasznak is európainak kell lenni és nem tenni semmit, az nem a jó és megfelelő dolog. Tehát itt Franciaország évtizedek óta példamutatóan jár el a befogadás tekintetében integrálja a különböző származású és etnikumú embereket. Nagyon jó lenne, hogyha ez ezzel a közösséggel is megtörténni. És fel kell tenni azt a kérdést, hogy ha ez egy ilyen közösség, akkor hogy, vető, hogy jöhetett ez a probléma? egy olyan ország, amelyik célország, annak is vannak következményei, és be kell tartani annak a fogadó országnak a jogát is és az, hogy most átalakítjuk és Franciaországot xenofób, rasszista országnak bélyegezzük, ez igazságtalan, és igazságtalan jogi szempontból is, mert alapvető problémával állunk szemben. És végezetül, hogyha a szabad mozgáshoz való jog, akkor vannak más jogok is, a gyerekek jogai, hogy az iskolába járjanak a gyerekek nem pedig a koldulást, mint megélhetési forrást tekinteni és azért, mert egy gazdagabb ország sem gumiból van, és ott sem lehet, hogy bárki, aki akar, ott éljen, és úgy, ahogy ő akar. Tehát ez jogi szempontból is egy kérdés. Tehát ha az alapkérdést, az alapproblémát nem oldják meg, akkor Ma Franciaország kerül ebbe a helyzetbe, holnap pedig más ország. Kérdés, hogy hogy fogjuk ezt megoldani? Verzsát asszony. Igen, tisztelt biztos asszony, szeretnék csatlakozni mindazokhoz, akik köszönetet mondtak önnek azért a módért, ahogyan kezelte ezt a helyzetet én azok közé tartoztam Franciaországban, akiket zavartak a francia kormány nyilatkozatai. Én fel voltam háborodva, de nem az emberek többsége volt felháborodva Franciaországban. Én viszont nagyon ragaszkodom az emberi jogokhoz. Sokat beszéltünk az augusztus 5-i körlevérről, ezt visszavonták, de a június 24-i körlevelet viszont nem módosították, és ennek alapján folytatódnak a kitoloncolások és részemről úgy gondolom, hogy az európai jogot a június 24-i körlevél is sérti. Hármas érvrendszer alapján kéri a prefektusoktól a kitoloncolást, közegészségügy, bűnözés és tulajdonjogok. Összekevertek több érvet mm, ez a körlevél azt kéri a prefektusoktól, hogy a tiltott táborok lakóit távolítsák el, amennyiben ők nem francia állampolgárok. Holott közben tudjuk, hogy szinte kizárólag romákról volt szó. Ünnepélyes felhívást intézek a francia polgármesterekhez, hogy bizonyítékokkal szolgáljanak, mert be is fejezem, elnök úr. A szeptember 13-i elnök úr, kérem, tehát a szeptember 13-i körlevél 441 felszámolt táborról számol be úgy gondolom, hogy a francia kormány könnyen tudja szolgáltatni ezeknek a táboroknak a listáját, illetve azoknak az embereknek a nevét, akiket kitoloncoltak. Elnök. Van der Strop úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, biztos asszony, biztos úr, mikor zárul már le a francia kormány elleni tiltakozás. Ugye a bizottság azt kéri most a francia kormánytól, hogy változtassa meg a jogszabályokat. Nagy arrogancia érvényesül, és megalázzák a francia választópolgárokat jogokat kellene megvédeni, de nem a jogalkotóval kellene foglalkozni, hanem a bírósághoz kell fordulni. Reding asszony bejelentette, hogy vizsgálatot fognak végezni, de ennek a vizsgálatnak semmi értelme a második világháborúra utalt a biztos asszony, így ez a vizsgálat teljesen értelmetlenné válik, hogy lehet a 20. század katasztrofális eseményeihez hasonlítani azt, ami most történik. Szerintem ezt a vizsgálatot azonnal abba kell hagyni. A bizottságnak inkább a bűncselekményekkel kellene foglalkoznia. Köszönöm szépen. A női elemet hiányoltam ebből a vitából, és ezért felkérném a roma asszonyokat is, hogy jöjjenek ide, és számoljanak be arról, hogy milyen tömegesen megsértsen sértették meg az ő jogaikat, és milyen diszkriminációval kell együtt élniük a saját közösségükön belül. Szeretném, hogyha megosztanák velünk azokat a lánygyermekeknek a helyzetét is, akiket egyszerűen nem engednek iskolába, mert otthon kell lenniük, hogy a gyerekekről, a kisebbekről gondoskodjanak, és a háztartási munkát elvégezzék, aztán férjhez kell menniük, nagyon fiatalon, és gyereket kell szülniük, mert ez a része az ő akt a hagyományaiknak, és ezért nem tudnak szociálisan integrálódni. Szeretnék hallani arról, hogy hogyan prostituálják, illetve csempészik a nőket tömegesen, és szeretném azt is hallani, hogy a modern emberi jogok értelmében az emberi jogok biz, megsértése a magánszférában ugyancsak komolyan meg kellene vizsgálni, és az államnak fel kellene lépnie, és Következésképpen az Európai Uniónak is kötelezettsége van, hogy az ilyen emberi jogsértések ellen is fellépjen. Köszönöm, Helmer úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Emlékezzünk arra, hogy itt olyan emberekről van szó, akik illegális táborokat építettek más emberek országaiban, és nem azért utasították ki őket, mert romák, hanem azért, mert illegális módon viselkednek, és nem dolgoznak, és nem is keresnek munkát. Nem csak Franciaországban folyik ez, nálunk a Nagy-Britanniában is nagyon komoly problémák léteznek hasonló táborokban sokat hallottunk a megkülönböztetés tiltásáról, de mi, mi a helyzet arról, azzal a parasztal, aki látja egyik reggel, hogy egy csomó lakókocsi van a föld területén, és tönkreteszik ezek a táborozók a, a földjét. Reding asszony szeretné a romák jogait megvédeni, de joguk van ahhoz is, hogy illegális táborokat állítsanak föl más emberek földjein. Úgy tűnik, hogy igen. Persze, hogy a romáknak van joguk, joguk, de mindenki másnak is van joga a társadalomban, azoknak is, akik, akik földtulajdonosok a romák integrálására keresünk megoldásokat, de a romák vajon kívánják-e, hogy integrálják-e őket? Szeretnének-e teljes munkaidőben dolgozni? Szeretnének-e letelepedni? Olyan, életet, olyan életstílusuk van, amely nem foglalja magában a letelepedést, és ez a probléma. Elnök, köszönöm a hozzászólásokat. Még mindig van egy kis idő arra, hogy biztosoknak adjuk át a szót. Először Reding asszonynak adom meg a szót. A francia kormány nyilatkozatai alapján a az illegális ö, táborok lakóinak 80%-a francia állampolgár. Másfelől minden európai államban vannak nemzeti és európai jogszabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy a kormányok fellépjenek a bűnözéssel szemben. És ezeket a törvényeket természetesen egyénekre alkalmazzák, nem emberek csoportjaira. Egyértelmű, hogy az európai irányelveket át kell ültetni a nemzeti jogba. Ebben nincs ö, mozgástér, szabad választás, ez egy kötelezettség, és a bizottságnak sincs szabad választása, kötelessége, hogy gondoskodjon arról, hogy ez meg is történjen. Ez az oka annak, hogy a jogsértési eljárásról döntött ma a bizottság. Ez a természetes módja a mi intézményeink működésének. És szeretném elmondani önöknek, hogy az a döntés, hogy mi tartozik az európai joghoz, és mi nem, az nem az Európai Bizottság döntése, hanem a jogalkotók döntése, vagyis a kormányok minisztereiből álló tanácsé, az összes tagállam miniszterei egyet értenek az Európai Parlamenttel, és így hoznak jogszabályokat. Így alkotják a jogot itt Európában. A különböző tagállamok megállapodnak róla, és nekik kell végrehajtani őket úgy, ahogy bennük megállapodtak. Pakta sunt servanda. Ez az alapja a mi intézményeink jó működésének, az Európai Bizottság csak a jog alapján Eh, hozhat döntéseket, ezt fogja most tenni a bizottság Franciaország és más nemzetek esetében is, és bízom benne, hogy mind ez a ö, eh, nagy zaj egy ö, eh, célt fog szolgálni, hogy ö, a kormányok fellépjenek a szegénység ellen, a szegénység pedig nem roma ügy, illetve fellépjenek a diszkrimináció ellen, a nők diszkriminációja ellen is, ami nagyon magas fokú a roma közösségekben, ezt tudjuk. És ez az egyik oka annak, hogy miért fontos a ö, kisgyermekkori ö, nevelés, ellátás, illetve hogy a roma lányok iskolába járhassanak, az rendkívül fontos, és ezért foglalkozik a Task Force azzal, hogy hogyan használják fel, illetve hogyan nem használják fel az európai pénzeket. A Task Force konklúziói ez év végén jelennek meg, és a konklúziók alapján javaslatokat fogunk készíteni, és én szeretném üdvözölni azt, hogy az Európai Parlament is kézbe vette a dolog lényegi részét, megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk majd együttműködni. Nagyon embertelen helyzetben eh, élnek a roma közösségek. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk ezt megszüntetni a jövőben. Nagyon realista hozzáállással eh, azt kell, hogy mondjam, hogy évszázadok alatt alakult ki ez a eh, probléma, és nem lehet megoldani egy tolvonással, egy itt meghozott döntéssel, de a probléma megoldható, hogyha mindenki felelősen jár el. Ez azt jelenti, hogy a mentalitást kell megváltoztatni, azon kell dolgozni, hogy a romák, a roma emberek következő generációját megvédhessük, azokat, akik most még gyerekek, hogy ők egy más mentalitással találkozzanak, és más életet élhessenek. Ezzel együtt mindaz, amit itt teszünk, amiről itt vitát folytatunk, a szerződések alapján történik, és a szerződések az európai emberek közös akaratából jöttek létre az 50-es évek óta. Az értékekre akarjuk építeni közös jövőnket, és ezek az értékek jelentik a fő prioritást. Sajnálatosnak tartom, hogy a múltban nem beszéltünk eleget az értékekről, és bízom benne, hogy mostantól az értékek a politikai tevékenységünkben, abban, ahogyan jogot alkotunk, illetve jogot alkalmazunk, fontos szerepet kap a programunkban. A bizottság az értékeket prioritásnak fogja tekinteni, mert ezen alapul, ezeken alapul az Európai Unió, és nem arról van szó, hogy tehetünk valamit, hanem hogy tennünk kell valamit, és nem egy közösségért, hanem mindenkiért. Yes. Köszönöm szépen, eh, biztos asszony, ez nagyon eh, tetszik nekünk, köszönjük, és köszönjük, hogy erőfeszítéseket tesz azért is, hogy a lényegi kérdésekre koncentráljon, és átfogó válaszokat adjon mindazon felvetésekre, amiket a délután hallottunk. Andor biztos úr, önné a szó, köszönöm szépen, végül engedje meg, hogy egy kérdésre válaszoljak, ez valójában egy kulcskérdés, akarnak a romák integrálódni. Szerintem ezt nagyon fontos megfelelően értelmezni, hogy mit értünk befogadás vagy integráción és a romák szemszögéből is meg kell vizsgálni a kérdést. Sohasem arról volt szó, hogy egy homogén társadalmat kívánunk létrehozni, vagy a sokszínűséget megszüntetni, amikor integrációról beszélünk, vagy befogadásról beszélünk. Természetesen egy olyan társadalomról beszélünk, ami sokszínű, de egyetemes jogokkal és diszkriminációmentességről és olyan társadalomról, ahol mindenki részt vesz a nemzet javainak előállításában is. Igaz, hogy évszázadokon át a romák mindig is a társadalom margóján, szélén éltek, Közép-Európában, a Balkánon, de az is igaz, hogy mi a 90-es eh, változ, évek változása jelett a romák többségének volt munkája, bizonyos értelemben integráltak voltak a társadalomban, bár az is igaz, hogy ezeknek a munkáknak a legtöbbje ez szakképzetlen munka volt. Iparban dolgoztak, és nagyon sokan örültek, hogy egy eh, termelőszövetkezetbe, vagy építőiparban, vagy nehéziparban dolgoztak, sok esetben nagyon ezen nagy örültek, amikor elveszítették a munkahelyeiket, nem, egyáltalán nem örültek, és nagyon boldogtalanok voltak, mert fokozatosan kirekesztette őket a társadalom, és egyes térségekben koncentráltan vannak jelen. Láttuk az elmúlt két évtizedben, és lépésről lépésre ez a rendkívül bonyolult, komplex társadalmi probléma jött létre és amikor szélsőséges szegénység jelenik meg, akkor természetes megfelelő ö, oktatás hiánya, nevelés hiánya, nem csak hogy írni, olvasni nem tudnak, de ö, más ö, dolgok, alapvető dolgokat sem, akkor kétségtelenül magukra maradnak. Amit viszont szerintem meg kell érteni, hogy ez egy ördögi kör, egy olyan helyzet, amikor a gazdasági visszaesés van, veszteségek vannak, még nehezebb együtt élni a különböző társadalmi csoportoknak. Ebből politikai feszültségek vannak, és még nehezebbé válik a marginalizálódott közösségek sorsa ezt kell visszafordítanunk, ezt a folyamatot kell visszajára fordítanunk, akkor is, hogyha ez nagyon nehéz. Ez csak akkor lesz sikeres, hogyha azonos módon értelmezzük a kihívásokat, és együtt lépünk fel. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Két és fél órás ülésünk volt, gondolom önök is úgy látják, hogy ez mindenképpen hasznos volt, gyümölcsöző volt most itt az idő, hogy egy zárszót mondjon kollégánk a Foglalkoztatási Bizottság nevében, Berez asszony, és utána berekeztem az ülést. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen ezt a közös meghallgatást. Szerintem nagyon fontos, hogy az Európai Parlament ezt a vitát ma lefolytatta. Ami meglepő, a három biztost meghallgatva a bizottságnak a kötelezettség vállalása ezzel az ügyel kapcsolatban az unió értékeiről, és biztos azt, hogy ön említette, hogy az alapjogi karta hatályba lépése mennyire megváltoztatta a helyzetet, és az Európai Unió számára egy alapot tesz, hozott létre, hogy határozottan léphessen fel. Szerintem ez számunkra alapvetően fontos. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nem vagyunk még kint a válságból, és ez a válság, ez populista reflexeket, diszkriminációt hozhat, és ezek nincsenek az értékeinkben. Nem fogunk kilábalni az, ebből a válságból, hogyha megtagadjuk azt, ami az unió értékeit jelentette. Ez vonatkozik a diszkriminációra és a szegénységre is. Szeretném elmondani Andor biztos úrnak, bár ő ezt tudja, hogy Szociális Bizottságként mi nagyon nagy határozottságot várunk az a, a 2020-as stratégiában azért, hogy ez a kísérleti kezdeményezés megvalósuljon a szegénység elleni küzdelem területén. A romák esetében egy gyakorlatot kell végrehajtani, és ennek eredménye kell, hogy legyen. Végezetül pedig, amikor az Európai Szociális Alap reformjába kezdenek, és ezt megvalósítják, az biztos, hogy nagyon oda fogunk figyelni, hogy milyen stratégiát kínálnak, és hogy ez mennyire koherens a szegénység elleni küzdelemmel. Tudnunk kell, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy jó fellépés az administratív kapacitásokat is igényel, és jó párbeszéd lehetőségeket valamennyi érintett félel és látom, hogy ezt a, az észrevételt ezt megtehetjük nyilvánvalóan egy olyan ország esetében, mint Románia, de Franciaországban is. Lehet, hogy ott is ez alkalmazható, mert a párbeszéd feltételei valamennyi közösséggel nem biztos, hogy megfelelő szinten voltak. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, akkor itt az ideje annak, hogy minden képviselőnek megköszönjük a hozzájárulását ehhez az igen érdekes üléshez, megköszönjük a soros elnökség képviselőinek, valamint az alapvető jogi ügynökség képviselőjének a jelenlétet, és kijelentsük, hogy ideje annak, hogy az Európai Unió végre érvényesítse a Lisszaboni szerződés és az alapvető jogok kartáját. Ideje annak, hogy az elveinket és az értékeinket most komolyan vegyük és érdek, ér, érvényesítsük. A mai gyűlés, mai találkozó alatt ezekről sokat beszéltünk. Nagyon fontos, hogy a diszkrimináció ellenesség kötelező jog legyen, és az Európai Bizottság most a korábbinál sokkal nagyobb fogban őrzi ezeket az értékeket, ezeket a jogokat, amelyek a Lisszaboni szerződés részét képezik. És elmondhatjuk, hogy az Európai Bizottság végzi a munkáját, mi is elvégeztük a munkánkat, megtárgyaltuk ezt a kérdést, elfog, elfogadtunk egy állásfoglalást szeptember 9-én. Most minden tagállam mon, és a minden tagállam tevékenységén múlik, hogy a diszkrimináció ellenes harcot tartalommal töltse meg, hogy a társadalmi befogadást megvalósítsa, hiszen ez az európai szellem egyik legfontosabb feladata. Nagyon sok feladatunk van még, nagyon sok tennivalunk, de úgy érzem, hogy hozzájárultunk annak az elképzelésnek a megvalósításához, amely leírja, hogy hogy tudunk együttműködni, és hogy hogy tudjuk megoldani ezeket a problémákat. Mindenkinek köszönöm a részvételt.